Mesdames et messieurs. Hölgyeim és uraim, megkezdjük az ülésünket. Alors, je vais je mettre sur 3. Voilà. C'est plus facile. Bonjour et bien. Jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük az ülésünket a napirend tervezet elfogadásával. Van -e a napirend tervezettel kapcsolatosan ellenvetésük, kommentárjuk, megjegyzésük? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintem a napirend tervezetet. Megkapták az április 12-e, 13-a, május 2-a, és a május 24-25-i ülések jegyzőkönyvét, hogyha ellenvetéseik vannak, megjegyzéseik, akkor azt kérem, hogy a mai ülésünk vége előtt ezt jelezzék a titkárság felé, ha nem, nincs ilyen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekinthetjük ezeket is. Semmiféle kérdést nem kaptunk a harmadik napi rendi pont értelmében. Az elnök közleményei a negyedik napi rendi pont, nincs közleményem, tehát áttérhetünk az ötödik, a következő napi rendi pontra. Az Európai Bizottságnak vannak-e közleményei? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem, nincs semmiféle közleményünk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, rendben van. Akkor áttérünk a szavazásra. Oui, mais l'heure, c'est l'heure. Ça commence à 3 heures. Most három óra hét perc van. Három órakor kellett volna kezdenünk az ülést, úgyhogy azt hiszem nagyon fontos, hogy szokjunk ahhoz hozzá, hogy amikor én elnökölök legalábbis, hogy mindenki legyen pontosan itt a teremben. Hein? Mais oui, mais bon. On va pas se tourner les pouces pendant 10 minutes. Hát most nem fogunk senkire várni, nem fogunk 10 percet várni egyesekre. Est-ce que vous avez les cartes de vote? Mindenkinél itt van a szavazókártyája? Ab, abban a, arra az esetre, hogyha esetleg elektronikusan is kell szavaznunk, ellenőriznünk. Igen? Nem? Na, mi mondtuk on Alors pour euh, meubler un peu le temps. Akkor, hogy euh, egy kicsit húzzuk az időt, mivel énekelni nem tudok, próbáljuk ki, hogy működnek-e a szavazókártyák. Tehát azt kérem mindenkitől, hogy szavazzunk. Megnyitom a szavazást, mert az előbb úgy tűnt, hogy nem működtek a gépek. C'est pas pour moi pour une, pour une fois. Encore une. Voilà. Non, encore une hein Il y en a un qui n'a pas... Úgy tűnik, hogy egy valaki nem szavazott. Bon, ben ça fonctionne. Jó, tehát úgy tűnik, hogy jól működik még három percünk van a meghirdetett szavazásig, szavazás időpontjáig. Tehát van itt köztünk egy énekes nő, vagy Dörens úr három percig esetleg szabad témában fel akar-e szólalni, eredeti lenne. Hát igen, akkor mm, kér, azt kérem, hogy énekeljen eh, az elnök hogy mi támogatjuk önt. Én a humanitárius segélynyújtás témájával foglalkozom, úgyhogy én nem szeretnék énekelni, mert esetleg nem eh, lenne jó ez az önök számára. La prochaine fois, il faudrait voir pour mettre les votes un peu plus tard, parce que là, c'est un peu, un peu idiot qu'on perde du temps comme ça. Ah ben voilà, au moins Monsieur Cashman a le temps d'arriver. Ah, éppen Cashman úr bejött a terembe. Tehát Cashman úr, ugye még két percet kell valahogy kihúznunk. Lényegében önt vártuk, és aztán elkezdhetjük a szavazást. En tout cas, ça, ça ne colle pas, il n'est pas 3h10. Encore une minute. Még egy percünk van és akkor nem mutatják, hogy nem tartottam tiszteletben a napi rendet. Ah ben voilà, du coup, tout le monde arrive. Alors, ceux qui viennent d'arriver... Nos, azok számára, akik most jöttek, kérem, hogy a szavazókártyáikat készítsék elő. Hát akik elfelejtették, azok nem igazán fognak tudni szavazni, hogyha arra szükség lesz. Il est 15h15, nous allons... 15 óra 15 perc van, tehát elkezdjük a szavazást egy percen belül. J'attends que tout le monde s'assied. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és elkezdjük a szavazást véleménytervezetről. Ah, ben je me disais bien. Voilà. Donc, euh, combattre la pêche illégale. Tehát az illegális halászattal szembeni globális szintű küzdelem, az EU szerepe, egy véleménytervezet, erről fogunk szavazni. Tehát fel, feltétellel fogunk. Nem volt módosító indítvány, tehát nem azt mondják, hogy elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazás, kiszavaz mellette. Tehát nem kész feltétele, hanem elektronikusan. Szavazunk. C'est bon? Tout le monde a voté? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 20 szavaztak mellette, tökéletes. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik a következő véleménytervezet a katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé, a polgári védelem és a monetári segítségnyújtás szerepe. Itt is elektronikusan fogunk szavazni? Először az egyes módosítóra szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Attendre un No, mais c'est bon, voilà. Elfogadtuk. Kettes módosító, kész feltétellel, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellett, ellen, tartózkodás, Hát, valami zavar volt, tehát újra kezdem a hármasra, szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellett, ellen tartózkodás, elutasítottuk. Hatos mellett, ellen tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk, a végső szavazás, a szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. D'accord, c'est ça, hein, c'est mon truc à moi, ça. Il faut que je vote en même temps. Alors, nous avons... Most pedig áttérünk a következő pontra. Schnieber asszony a vélemény előadója. Itt két feltétele fogunk szavazni. Egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes bekezdés, egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellett nem, e- okafogyottá vált. Elnézést kérek, négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító nem, a hatos módosítóra szavazunk mellett ellene tartózkodás. Hát nem jól látom, jól láttam. A hatos módosítóra újra szavazunk, kiszavaz mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hetes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 8-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 10-es módosító mellett ellen Hát nem jól látom, ezt elektronikusan ellenőrizzük le. A tízesre szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 11-es, nem, 13-as, 13-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 14-es mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Kettes bekezdés, hármas szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 7-es kompromisszum, ez lefedi a 16-17-es módosítót is mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 18-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Nem, nem, jó, nem volt jó, 19-es okafogyottá vált, elnézést kér az elnök asszony. 20-as következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett ellen Hát nem vagyok teljesen biztos. Kérem, ellenőrizzük le a 25-ös módosítók. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valaki az EPP részéről pluszban szavazott, még egyszer kezdjük el. Újra szavazunk, tehát azt kérem, hogy aki pluszban szavazott, az LPP részéről ne szavazzon, tehát megnyitom újra a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 29-es módosító mellett nem, ez fogyottá vált, tehát nem. Akkor a 30-as következik, igen. 30-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Itt nincsenek nagyon szinkronban, tehát akkor kérem még egyszer szavazunk mellett, a 30-as mellett, ellen. Tehát így már világos, tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. kettes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 33-as módosító? Nem. Nem, ez nem, erre nem szavazunk, akkor előbb mondják nekem, kérem a titkással képviselőjét, tehát akkor 34-esre szavazunk mellett ellentartózkodás. Elfogadtuk 35-ös mellett ellentartózkodás, elutasítottuk 6-os kompromisszum mellett ellen elfogadtuk. 37-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 38-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 39 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 40-esre két részben szavazunk az első részre mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második részre mellett ellen tartózkodás. Ellenőrizzük le, tehát a második részt, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 41-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 43-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 40. Ellenőrizzük le. Igen, tehát akkor a 43-osról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tehát én is, én is fáradt vagyok, mondja az elnök asszony, de hát mm, emeljék fel a kezüket. 44-es mellett ellen tartózkodás. De Kesmen, Kesmen úr csak az egyik kezét emelje fel, nem mind a kettőt. Tehát elfogadtuk. hatos bekezdés 45-ös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 46-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A kettes szóbeli módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Oui, oui, le 46 est, est, est caduc, donc le vote final, non, non, le 46. A 47-es okafogyottá vált, tehát akkor a végző szavazás következik, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk, záró szavazás, lezártam a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. Voilà. Et...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 éppen érkezőben van. Azt kérem, hogy Wallström asszony és Oxley úr, ha már ugye itt vannak a teremben, akkor jöjjenek ide a, az elnöki asztalhoz. Ah, pardon. Euh, non, non, non, Merci de reprendre. Köszönöm szépen. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és fog, folytatni fogjuk az ülésünket. Monsieur Tom, Monsieur Tom. Tom úr. S'il vous plaît. Kérem szépen, legyenek, maradjanak csendben, és foglaljanak helyet. Voilà. Nous abordons maintenant... Most a kilencedik napi rendi pont következik. Megelőzés vagy reagálás a katasztrófa kockázatok csökkentésének uniós megközelítésre a téma. Eszmecsere lesz Georgieva biztos asszonynal és Margareta Wallström asszonynal, a Szent főtitkárának katasztrófa kockázatok csökkentésért felelős különleges képviselőjével, és Oxley ural, aki a civil szervezetek globális hálózatát képviseli, katasztrófa csökkentéssel foglalkozik. Három témával foglalkozunk az eszmecsere során. A három téma, a három kérdés a következő. Az első. Nagyon sokan beszélgetnek itt mellettem. Tehát az első kérdés az Európai Unió és az ENSZ megfelelő módon tudják-e koordinálni a prevenciós mechanizmusokat, és hogyan lehet növelni a katasztrófa prevenciót. Második kérdés, a, hogyan lehet sokkal intelligensebb módon felhasználni a rendelkezésre álló pénzösszegeket katasztrófák idején. A harmadik kérdés pedig a politikai szándék, akarat, hogyan lehet megvalósítani az elképzeléseket a katasztrófa csökkentés politikájában. Három előadónk lesz, tehát ahogy említettem, én azt javaslom, hogy 10 percet kapjon minden előadó. Először a biztos asszonynak adom meg a szót, önnel kezdjük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a szakbizottságnak a lehetőséget a mai vitára. Különösen örülök annak, hogy Margarita Wallström asszony és Marcus Oxley jelenlétében történik ez. Éppen arról beszéltünk, hogy az elmúlt hónapokban nagyon határozottan a felé mentek a dolgok, hogy a katasztrófa kockázat csökkentés témája figyelem középpontjába kerüljön és hálával kell, hogy tartozzunk természet anyánknak ugyanis nagyon nehéz időket éltünk meg az egész világon. A tavalyi évben különösen a fejlődő országok rengeteg katasztrófát éltek meg. Idén pedig a fejlett országokat ér, ér, ér sok katasztrófa. Ausztráliával kezdődött, azt követte Új-Zéland, még ezen a héten is, majd Japán és az Egyesült Államok voltak katasztrófák színhelyévé. Nem beszélhetünk már katasztrófa kockázat csökkentésről eh, a múlttal, illetve a jövővel összhangban csupán, hanem a mai eh, nagyon aktuális eh, témánk ez. Elnök asszony, az ön útmutatása mentén ezzel a három kérdéssel szeretnék foglalkozni, de első helyre venném a gazdasági kockázatcsökkentés kérdését katasztrófák kontextusában. Mit tudnánk tenni többet ezen a területen? Nagyon sok tanulmány készült, és ezek demonstrálják azt, hogy a katasztrófára való felkészültségnek az állam és a magánberuházások területén egyaránt prioritást kell kapni. A világban kiadott egy elemzést, amiből kiderült, hogy minden egyes befektetett dollárra, de hát ezt mondhatjuk euróval is, amit kockázat csökkentésre költünk, négy vagy hét szeresen térül meg, akár dollárban, akár euróban, tehát 400-700 százalékos a beruházás megtérülése. Nem tudnék hasonló beruházást mondani, aminek hasonló magas lenne a megtérülési rátája. A kérdés tehát, hogy a kocz, katasztrófa kockázat csökkentés kapcsán mégis meglepődve látjuk azt, hogy nem teljesítünk jól. Itt az EU-ban kezdtem az általam képviselt szervezettel. 6-8 milliárd az az összeg euróban, amit a strukturális alapokban közvetlenül a katasztrófára felkészülésre és kárcsökkentésre fordítunk. Ez a finansz finanszírozás, illetve ennek a struktúrája összhangban van azokkal a problémákkal, amelyekkel az EU szembesül. Itt elsősorban árvizek, eh, eh, azután árvize kezelés eh, az, ami a legnagyobb pénzeket felemészti. Viszont az általános abszorpciós kapacitásnál alacsonyabb itt a felhasználás mértéke, csak ennek a pénznek a 20%-át használjuk fel, pedig rendelkezésre áll ez a pénz a kormányok számára, hogy megvédjék a katasztrófáktól ennek a segítségével is a polgáraikat. És um, ehhez hasonlóan, ez különösen fontos egyébként a szakbizottság számára, hogyha a fejlesztési finanszírozás ról beszélünk, persze itt megint csak lehet érni különböző módszereket alkalmazni, de a fejlesztési finanszírozás fél százaléka fordítódik katasztrofa kockázat csökkentésre. És a múlt heti tanulmányban ez egyik levont, az egyik következtetés, amit levontunk, az volt, hogy a fejlesztéssel foglalkozó szakemberekben jobban kell tudatosítani, hogy mennyire fontos a katasztrófa kockázatok csökkentésének a kérdése. És ez elvezet elnök asszony a második eh, kérdéskörhöz. Mit tehetünk annak érdekében, hogy eh, többet eh, investáljunk katasztrófa kockázat csökkentésbe? Három pontot szeretnék felvázolni. Egyrészt jobban meg kell értenünk, hogy mik is a kockázatok, és hogy hogyan kell ezeket kezelnünk. Az Európai Bizottságnál már tettünk lépéseket ebbe az irányba. Először is felhívtuk a tagállamokat arra, hogy mérjék fel a kockázatokat, amelyek őket sújtják. Jövőre, 2012-ben már lesz egy áttekintésünk a legfontosabb kockázatokról, amelyeket minket fenyegetnek itt az Európai Unióban. És ez lesz majd az alapja annak, hogy egy pragmatikus befektetési beruházási stratégiát tudjunk kidolgozni. Másodszorban eh, határozottan támogatjuk a kockázatok felmérését eh, a különböző regionális programjainkban. Az Európai Bizottság egy világbanki program fő eh, társfinanszírozója katasztrófa kockázat kezelés témakörben. Itt van egy külön program, 60 milliós összeggel, és együtt az ensz a nemzetközi pénzintézeteket, az Európai Bizottságot és néhány tagállamot egy csoportba vonva, közös erőfeszítéssel talán jobban fel tudjuk mérni, hogy a fejlődő országokat mely nagy kockázatok fenyegetik. 31 kockázati profilt már sikerült kidolgozni a leginkább fenyegetett fejlődő országok számára, és ez egy nagyon fontos hozzájárulás részünkről, megint csak a katasztrófa kockázatok csökkentése érdekében. Az én szolgálatomnál a Deep Echo program már egy ideje zajlik. Ahogy a Világbank a kormányzatok szintén tevékenykedik, mi viszont helyi közösségeket segítünk különböző kísérleti projektek, programok megvalósításában. Ennek a programnak az eredményeit megismerve majd tanulságokat vonatunk le ebből. A harmadik kérdéskör, hogyan tudnánk ezeket a beruházásokat integrálni olyan módon, hogy ja, javítjuk az infrastruktúrát, az oktatást, az egészségügyet, tehát mindazon a területen, ahol nagyobb tudatosságra van szükség a katasztrófák a megelőzése érdekében. Ugye ez hajlik a léghajlatváltozása kapcsolatos vita, és például most már Mexikóban azt tapasztaltuk, hogy a klímaváltozásra folyó vita már nem annyira szól a hatások enyhítéséről, hanem egyre inkább körvonalazódik az, hogy olyan eszközöket kell alkalmaznunk, amelyek a sebezhetőségből indulnak ki, hiszen a katasztrofák 90%-ának a kiváltója a szélsőséges időjárási viszonyok. És én határozottan azzal érvelnénk, hogy a beruházásokat feltételekhez kell kötni, hiszen az adófizetők pénzét eh, miért adnánk olyan országoknak, amelyek nem tettek semmit annak érdekében, hogy csökkentsék a katasztrófák bekövetkeztének a kockázatát. Ahelyett, eh, hogy azt mondanánk nekik, hogy ha hozzá akarnak férni a mi támogatásunkhoz, akkor saját maguknak is kell költeniük a katasztrófa kockázatok csökkentésére. Hosszú vita folyt ezekről a feltételekről. Itt sokan azt mondják, hogy nem szabad feltételekhez kötni az EU támogatásokat, de amikor itt az emberek a biztonságáról van szó, akkor szerintem igenis helye van a feltételek megszabásának. A következő fontos kérdéskör a piaci eszközök jelzések alkalmazása. Vannak olyan országok, amelyek egyre inkább a biztosítások felé haladnak, és a biztosításokat használják fel egyfajta jelzőként annak megállapítására, hogy egy területen mit, mit, mi várható. És a piaci jelzések, indikátorokra, elsősorban a biztosításokra alapozva jobban oda lehet figyelni a tervezésre, jobb terveket lehet készíteni, így csökkenthetők a társadalmi költségek. Ez a lehetőség sincs, ez az eszköz sincs még kellőképpen kihasználva. A harmadik pont, hogyan lehet a politikai akaratot megalkotni, és eh, tudat, jobban tudatosítani a meg, a megelőzés fontosságát. Itt megint csak egy három lépcsőben gondolkozhatunk. Az első a tudatosság erősítése. Malmström asszony majd beszámolhat önöknek arról, amit az ő területén történik, különösen a fejlesztés területén dolgozó tervezők segítségével próbáljuk jobban tudatosítani az emberekben azt, hogy a fejlesztési tervezésben miért kell egyre inkább a középpontba helyezni a kockázat csökkentést. Ezt a, mi a Pibalx biztossal az együttműködésünk során prioritássá emeltük és biztos vagyok abban, hogy itt ebben a körben is ugyanilyen vagy az elkötelezettségét. Ugye mi történik akkor, hogyha nem fektetünk be, nem ruházunk be a katasztrófa kockázat csökkentésbe? Nos, egy nagyon erőteljes eh, eszközt eh, hagyunk kihasználatlanul. Az embereknek fel kell ismerniük, hogy megváltozott a világ, és ebben az új megváltozott világban a gyermekeinkkel együtt is sokkal érzékenyebbnek kell lennünk ezen kérdéskör felé. Horizontális koordinációra van szükség a bizottságnál, hogyha a fejlődő országoktól valamit elvárunk, azt saját magunknak is úgy kell megtenni. 24 biztos ilyen vagy olyan módon foglalkozik a katasztrófára való felkészüléssel, a jobb reagálással, a kockázatok csökkentésével. Meghatározzuk azt, hogy kikkel vagyunk közvetlen kapcsolatban, azért van a kevésbé és inkább fontos kapcsolatok, és milyen politikával lehetne erősíteni a kockázatcsökkentési politika hatékonyságát milyen politikákat kell kidolgoznunk, amelyek az elszámolhatóságot is erősítik a katasztrófák kockázatának csökkentése szempontjából. Itt a parlament majd kidolgoz egy megfelelő stratégiát a reagálásra, és, illetve a megelőzésre és az elhárításra is. A végén az a lényeg, hogy a gazdaságunk eh, jobban működjön ennek hatására. Nagyon szépen köszönöm, Georgieva asszony. Most pedig Bastrom asszonynak adom meg a szót 10 percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a meghívás, köszönöm, hogy meghívtak, és lehetőséget kapok, hogy itt szóljak Önökhöz. Én is a gazdasági vonatkozással kezdeném. Ha a szimpla logikát nézzük, akkor ugye azt mondjuk, hogy a katasztrófákat meg lehet előzni, és a hatásaikat ki lehet védeni, a több mint 30-40 éven át így gondolkoztunk, ahogy Georgieva asszony most mondta, fel kell tenni azt a kérdést, hogy miért nem lehet megváltoztatni a mentalitást, hogy hogyan lehet megelőzni a katasztrófákat és számos életet megmenteni. Ugye itt a humanitárius segényújtás egy része az, hogy az embereket meg kell menteni, és meg lehet menteni. Minden országban egyre inkább jobban felkészültek a katasztrófákra, megvannak a ö, különböző rendszerek és mechanizmusok, hogyan lehet válaszolni, reagálni ö, a katasztrófákra, hogyan lehet megelőzni a katasztrófákat Beszélni kell természetesen a katasztrófa a csökkentésről, a különböző ezzel kapcsolatos költségekről. Hogyha azt látjuk, hogy a világban a kockázatok mindenhol növekednek. És hogyha a katasztrófákról gondolkodunk, sok esetben már csak akkor gondolkodunk el rajtuk, amikor bekövetkeztek. A kockázatok növekednek. Tudjuk azt, hogy a tengerparti térségekben nagyon nagy a lakottság sűrűsége, különböző delta, delták területén. Ma a tengerparti térségekben 192%-kal több a lakosság száma, mint régebben, és ők vannak leginkább kitéve a katasztrófáknak. Ugye nem beszélve a, azokról a térségekről, ahol nagy a földengés veszély. Nagyon kevés ország gyűjti össze a katasztrófákkal kapcsolatos adatokat, és, és mint több, többen vannak, jó magamat is beleértve, akik azt javasolják, hogy legyenek katasztrófa ellenes tervek, ajánlások, és természetesen minnyáján támogatjuk azt, hogy a különböző rendszereket kicseréljék az országok. A kockázat, ahogy mondtam, mindenhol, minden ország számára növekszik. A leggazdagabb országokban is problémát okozhat ez, mert nekik van a legtöbb veszteni valójuk katasztrófák esetén. Az utóbbi évtizedben a kockázatok eh, nagyon gyorsan nőttek, a az OCD országokban több mint 50%-kal növekszik a katasztrófa kockázatok száma évente. Mik a következménye mind ennek? Az országaink ismerik ezt a, ezeket a helyzeteket, helyzeteket. Természetesen gazdasági vonatkozása is vannak a megelőzésnek, én úgy gondolom, hogy azonban ez nem igazán elég. A politikai szándék is fontos. Egyetlen egy ország Na, egyetlen egy országnak van törvénye azzal kapcsolatosan, hogy már pedig Indonézia, amely kimondja azt, hogy büntethető a, az a vezető, az a személy, aki a katasztrofákért felelős. Tehát nincs elég átláthatóság a, ezen a munka, munkaterületen a globális értékelés ötödik fejezete makroekonomiai kérdésekkel foglalkozik a katasztrófa kockázatok kapcsán, a, azzal, hogy a kormányok hogyan használhatják fel a különböző eszközöket például arra, hogy visszatartsanak bizonyos pénzösszegeket a katasztrófa kockázatok keretén belül. Azonban a szegényebb országokban sajnos a vesztességek költségeit a polgároknak kell állniuk. ami a, ami a bankokat, az ENSZ, a multilaterális intézményeket illeti. Természetesen fontosak a gazdasági érvek is, de fontos tudni, hogy a különböző eszközöket hogyan lehet felhasználni. Fontos természetesen a szakvédelem, a gyakorlat, a jó gyakorlat, a jó tapasztalatok, ezeket is mindenképp mindenképpen figyelembe kell venni, és számunkra segítséget nyújtanak. Georgieva asszony már elmondta, hogy a bizottságon belül hogyan is működünk együtt. A nemzetközi és a nemzeti intézmények is együttműködnek az akciós keretterv létezik, 2005-ben Kobe-ban a különböző tagállamok mm, kormányai megegyeztek abban, hogy hogyan fogják a katasztrofa kockázatokat csökkenteni, hogy milyen jelzőrendszereket fognak bevezetni. Természetesen rámutattak arra is, hogy léteznek intézményes akadályok sok ágazaton belül, sok ágazatban nagyon kritikus a helyzet, és a megelőző munka nem megfelelő. Különböző szervezetek, az ENSZ vagy a kormányok, melyek azok a szereplők, amelyek ezen a területen a vezető szerepet kell, hogy ellássák. ami, tehát a megközelítést illetően fontos, hogy a különböző technikai intézményekkel is együttműködjünk, hogy kidolgozzuk a különböző területeket, a kockázat csökkentés területén. Minden intézmény sajnos nem egy ütemben halad, a megelőzés sok esetben nem igazán világos, mit tehetünk a megelőzés érdekében. Vegyük például a, az egészségügyet, az alapegészségügyet, ugye minden, ami lehetővé teszi azt, hogy jó legyen az egészség a gyermekeknek például, hogy megkapják a megfelelő oltásokat, ez a jövőben is azt jelzi, hogy egészségesebbek lehetnek majd. Például mm, egy személyes tapasztalatom Japánnal kapcsolatosan. Múlt évben azt mondta egy japán kormány ember, hogy az emberek már elfelejtették, hogy mi történt a kobei földrengés után pedig hát azt tudjuk, hogy Japánban rendszeresen vannak földrengések, mindenképpen integrálni kell a múltbeli tapasztalatokat is a jelen munkába, a gondolkozásba. Ez minden országnak a saját feladata, a struktúrák, a mechanizmusok természetesen függnek attól, hogy egy ország administratív struktúrája milyen természetesen a költségvetés mennyit szán az ilyen típusú munkára, aztán ott vannak a technikai jellegű kérdések, hogy egy kormány megfelelő módon felszerelte például az ilyen típusú munkára, feladatokra a nemzeti platformoknak sok esetben az, nem a döntésről kell, tehát nem a döntés kell meghozniuk, hanem más feladatuk van, például szakvéleményeket, szakértelmet biztosítani. De a kormányok azok a sok esetben az önkormányzatok vagy a multilaterális intézmények, amelyek meghozzák a döntéseket. Az ENSZ rendszerét alkalmazzuk, az ENSZ főtitkára nagyon komolyan veszi ezt a témát. Most az egyensúlyt hogyan lehetne biztosítani, tehát a technikai eszközök, a pénz, a különböző szereplők hogyan biztosíthatják a sikeres munkát, amikor az, ha az önkormányzatok megértik végre, hogy a katasztrofák milyen, mennyire költségesek, hogy milyen hatalmas dollár és euró értéke van a katasztrófáknak, hogy a globális infrastruktúra is ki van téve a katasztrófáknak. Ez azt is jelenti, hogy egyre nagyobb a lakosság részéről a nyomás, annak érdekében, hogy megfelelően válaszoljanak a különböző eseményekre az utóbbi években is látjuk, láttuk, hogy mennyire felgyorsultak a, a katasztrófa események. Mi megpróbálunk hozzájárulni ez a munkához olyan politikai vezetőkre van szükségünk, amely, akik fel tudják venni a harcot ezen a területen, például Mexikóváros főpolgármestere, vagy más kisebb városok polgármesterei, mesterei olyan fontos szereplők az önkormányzatoknál, akik megértették a megelőzés és a kezelés témáját. Vannak olyan gyermekek, akik szintén ö, szeretnék azt, hogy helyi szinten valósuljon meg ez a munka, és így tovább, és így tovább. Aztán ott van Indonézia elnöke, szintén egy ilyen fontos szereplő, aki a saját politikai körein belül próbálja előmozdítani ezt a munkát, és ez lenne az üzenetem, hogyha jövőre Rio de Janeiroba mennek majd a Rio konferenciára, és foglalkoznak a fenntartható fejlődéssel, figyelembe véve az utóbbi 20 évet, a klímaváltozás, a katasztrófa, katasztrófákat, a szegénység elleni fellépést, és így tovább. Tehát, hogyha ezekkel a témákkal nem foglalkoznak, akkor Rióban sem fogunk elérni semmit az elő menetelét. Köszönöm szépen, most pedig Markus Oxley úr következik 10 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Okay. Tíz percem van, ha jól tudom, hogy kitérjek eh, az anyagban szereplő három kérdésre. A civil társadalom szemszögéből fogok beszélni. Körülbelül 90 országban vannak jelen van élet az a 600 civil szervezet, amely általában helyben tevékenykedik, és ez alapvetően meghatározza a kérdésre alkotott véleményemet. Arra térnék vissza, amit Margaret említett az előbb. A kérdéssel kapcsolatban elsősorban arra gondolok, hogy hogyan kell a fejlesztési munkát végezni egy katasztrófa veszélynek kitett területen, hogy ott az infrastruktúrába kell elsősorban beruházni, vagy tulajdonképpen hogyan kell beruháznunk ebben a szektorban a katasztrófáktól különösen veszélyeztetett területeken és ennek a kontextusa a klímaváltozás. Ez az a kihívás, amivel szemben állunk. Hogyan tudunk fejlesztési munkát végezni a változó éghajlati viszonyok közepette katasztrófák, katasztrófa veszélynek kitett területen? a beruházásunknak a megtérülését természetesen minél nagyobb rátát szeretnénk elérni. A ilyen területeken élők nem tesznek különbséget a különböző célek között, hogy most a klímához kell alkalmazkodni, vagy a katasztrófa kockázatokat kell csökkenteni. Itt az emberek szemében ez egy, egy holisztikus megközelítéssel egy összetett probléma kör, amely befolyásolja az életüket, a vagyonukat. Amikor struktúrákról, és eh, általában eh, az építkezésekről, beruházásokról beszélünk, a struktúrának a funkciót kell követni. Tehát a mindenek előtt azt kell meghatározni, hogy ezzel a struktúrával milyen eredményeket kívánunk elérni. Tehát amikor azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk javítani a struktúrákat és a belső folyamatokat, nagyon világosan kell látnunk azt, hogy milyen eredményt szeretnénk elérni a helyi szinten. És a helyi szinten az összes probléma kapcsolódik egymáshoz, és különbséget kell tenni e között, illetve az intézményi pillér között. Meg kell próbálnunk integrálni ezt az intézményi pillért, és ki kell törnünk ebből a széttöredezett megközelítésből, ami eddig jellemző volt a fejlesztési munkára ugyanis ha lemegyünk egészen a helyi szintre, akkor nagyon hasonló dolgokról van szó. Ha megnézzük tehát, hogyan tudjuk javítani a struktúrákat, az intézmények működési mechanizmusát, úgy tűnik, mintha helyi szinten lenne egy közös tervezési platform, és a rendkívüli fenyegető veszélyekkel szembeni kitartás, eltökélt fellépés és a kihívásokra adott határozott válasz az, amit keresünk de ki kell alakítunk helyben ezt az ellenálló képességet. És itt nagyon hasonló dolgokkal találkozunk, akár a e, klímaváltozáshoz való alkalmazkodásról van szó, vagy a szegénység enyhítésről, vagy a katasztrófa csökkentésről. Mind a három területen azt találjuk, hogy a kulcsfontosságú elem, az eredmény, amit helyben el akarunk érni, az az, hogy az emberek közel kerüljenek a döntéshozatali folyamathoz, a helyben meglévő tudást, szakértelmet, ismereteket a magukének tekintsék és használják fel. Itt nem jó, hogyha fentről akarunk mindent elrendelni iránytatásokkal. Ott helyben kell, hogy legyen az emberek úgy érezzék, hogy ez a saját ügyük, és nekik kell tenni valamit ezért. Nem meglepő módon néhány elv, amit eh, a eh, határozott fellépés eh, érdekében kialakítunk. Nagyon ismert elvek a tájékoztatáshoz fűződő jog, a részvételhez fűződő jog, a diszkrimináció tilalma, a jogorvoslathoz fűződő jog. Tehát az elszámoltathatóság egy nagyon kritikus eleme mindennek csak néhány gondolat, amit itt felvázolok. Önök jó sokkal jobban ismerik nálam a saját intézményi struktúrájukat és folyamataikat, de hogyha ezeket tovább akarjuk javítani, akkor először is eh, azt kell világosan látnunk, hogy helyi szinten milyen változással állunk szembe. És lássuk azt, hogy nagyon sok a hasonlóság, az átfedés, eh, ami szerintem vállati eh, nyelven szólva azt mondanánk, hogy szinte kiállt a racionalizációért és a konszolidációért. Itt is fúziókra és felvásárlásokra lenne szükség, hogyha most ilyen az üzleti világ terminológiát használnánk. Beszéljünk tehát arról, hogy hogyan tudunk jobb megtérülést biztosítani a beruházásainknak. És itt a dolgok nagyon szorosan összekapcsolódnak egymással. Hogyha a katasztrofák gazdasági vetületéről beszélünk, és az adófizetők pénzét óvni akarjuk, akkor meg kell nézzük, hogy a beruházásunknak hogyan tudunk maximális megtérülési rátát biztosítani. Ebből kell kiindulnunk. Hogyan tudjuk a beruházás maximális hatását biztosítani. A civil társadalom szempontjából azt mondhatjuk, hogy nagyon sok előrelépés történt a szakpolitikák, a jogalkotás területén. És amikor a kormányok beszámolnak arról, hogy hogyan, milyen előrelépés történt, akkor teljesen világos, hogy Nemzeti szinten léteznek szakpolitikák, jogszabályok, ez már mind megvan. A probléma csak az, amikor ezeket a jogszabályokat a bázis szintjén a valóság nyelvére kell lefordítani, és meg kell valósítani, amikor a politikákat végre kell hajtani. Itt vannak hézagok a rendszerben, legalábbis az én megítélésem szerint a makro szintű inputokat tulajdonképpen nem tudjuk átalakítani mikroszintű outputtá, eredményé. Ezért a beruházás megtérülése kapcsán elég nagy utat kell megtennünk, amíg megszületik a kívánt eredmény. Vissza kell mennünk mindenek előtt néhány alapelvhez. Először is, hogyan tudunk mérni? Csak a, csak a mérhető dolgot lehet igazából kezelni. A helyi szinten, ha eredményt akarunk, akkor először is világos monitoring keretekre van szükség a helyi szinten, transzparenciára, elszámoltathatóságra van szükség, ami lehetővé teszi azt, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a fentről érkező inputok átalakulne lent outputtá, azaz lesz belőlük eredmény ezért fontos az átláthatóság. Látni kell, hogy ezek a, ez a finanszírozási milyen utat jár be, és a lehető legeredményesebben akarjuk ide felhasználni az erőforrásokat forrásokat. A legfontosabb indikátor számomra az, ami ilyen eredmények megszületnek a helyi szinten a helyi eh, hatóságok, a helyi közösségek, a civil társadalom eh, csoportjai eh, a legfontosabb szereplők. És Attól tartok, hogy sok a retorika a felső szinten, de ez nem fordítódik le helyben a gyakorlati eredmények nyelvére. Hogyan tudjuk a szavakat tettekké alakítani? Ez egy nagyon fontos kérdés. Én most csak itt kiragadok különböző gondolatokat. Olyan dolgokról van szó, mint közös keretek a helyi szinten, harmonizálni és egységesíteni kell a különböző tematikai területeket. Be kell vonni az embereket a folyamatban. Az emberek és maguk magukénak kell, hogy tekintsék ezeket a folyamatokat. Ezért az inkluzió, a participáció, a részvétel legkritikusabb elemek. A transzparencia, az elszámolhatathatóság ugyanígy eh, rendkívül fontosak. Helyi szinten kell helyi kapacitásokat eh, kialakítani. Hogyha helyi szinten nincs elég kapacitás, eh, akkor a szakpolitikák, a jogszabályok, a szép szavak soha nem alakulnak át valódi tettekké a helyi szinten. A szociális kereslet, a tudatosság kérdése nagyon fontos. Az embereknek tisztán kell látniuk eh, azt, hogy mik a kormányzat kötelezettségei és feladatai. Az emberek világosan meg kell, hogy értsék, hogy mi a kormányzati politika, milyen jogszabályok léteznek. Tehát néhány alapvető gondolatot próbálok csak felvázolni. Meg kell határoznunk helyben a keresletet, be kell vonnunk az embereket a folyamatokba, és eh, ez sokkal inkább a beruházás kapcsán a keresleti oldalra eh, koncentrál, mint a, eh, nem annyira a kínálati oldalra. Hogyha a szakpolitikákat meg akarunk valósítani a gyakorlatban, akkor egyensúlyt kell tereltenünk a fentről le és a lentről fel megközelítések között. Itt sosincs csak egyszerűen fentről lefelé kínálati megközelítésről, mindig a lentről felfele keresleti oldal is fontos szerepet kell, hogy kapjon biztosítanunk kell, hogy a beruházásunknak egyszerre lesz push és pull hatása. Tehát megpróbáljuk fentről a dolgokat előre vinni, nyomást gyakorolni, de ugyanakkor meg kell teremtenünk a keresletet a helyi szinten, ami egyfajta húzóerőt fejt ki. Ez ugyanaz, mint amit a, önök is a saját választókerületekben tapasztalnak, amikor a saját politikai elkötelezettségükkel megpróbálják az emberekben is kialakítani azt az érzést, hogy az ő ügyükről van szó. Itt be is fejezném. Köszönöm. Merci beaucoup. La parole est... Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megadom a szót a képviselőknek. Te úgy asszonynal kezdenénk. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Három hozzászólót hallottunk. Mind három filozófiai megközelítésben vizsgálta meg a kérdéskört, miközben beszéltek a gyakorlati megoldásokról is. Említették azokat a megoldásokat, amelyeket a leghasznosabbnak tartják. Ami a filozófiai megközelítést illeti, hagyj emeljek ki egy dolgot. Úgy vélem, hogy a természet arra törekszik, hogy biztosítsa az ön egyensúlyát. Márpedig az emberek időnként a saját fejlépésükkel kell kívánják az egyensúlyt elreállítani. sok ilyet ismertünk a történelem során. Sajnálatos módon még ha ez a beavatkozás nem mindig helyén való, akkor is szükséges, és hát sok esetben ugyanakkor pessimizmusra is adott alkalmat ez a fajta fellépés, de mégis, hogyha a lakosság a Földnek nem fog csökkenni, akkor az ember el fog tűnni a bolygónkról. Persze erről a kérdésről lehetne órákon keresztül is beszélni, de most röviden szeretnék csak foglalkozni. Ami a természeti katasztrófákat illeti, hagyj jelezzem azt, hogy a katasztrófákat önmagukban nem lehet megakadályozni, csak a következményeiket. Láttuk ezt Kína, ö, ö, Csillében, ahol egészen más hatása volt a katasztrófa, mint Haitiben. a lakosság koncentrációjának a csökkentése, vagy a lakosság egyáltalán jelenlétnek a csökkentése például a delta vidékeken lehetővé teheti azt, hogy az infrastruktúráknak az alakítását befolyásoljuk ami a felelősséget illeti. Azt hiszem, hogy mi Európai Uniós polgárok képesek vagyunk arra, hogy hatást fejezzünk ki, fejleszünk ki a különböző fejlesztésekre. Úgy vélem, hogy nagyon izgalmas dolgokról hallottunk a biztos asszonynak a elmondásában. Nagyon sok érdekes megoldásról is, és úgy vélem, hogy vannak olyan megoldások, amelyek igazán csak a közösségnek a szintjén működőképesek. Ezek révén tudnánk hatásosan felépni a természetes katasztrófák ellen. A gyors reagáló erő, ez a kérdés is nagyon fontos, nélkülözhetetlen egy ilyen fajta fellépés az Európai Unió részéről. Továbbá, tudom, hogy 10-15 évvel ezelőtt, ezelőtt a sivatagosodás ellen úgy próbáltunk fellépni, hogy mindenhova fákat telepítettünk a gobbi sivatagban és máshogy is. De ez a divat most már elmúlt. Ezt a fajta megoldást így nem fogadják el az állampolgárok, és azt látjuk, hogy arra van szükség, hogy az információ teljes körül legyen, ezt mindenképpen ki kell emelnünk. Elnök, köszönöm szépen, azt hiszem az hasznos, hogyha összegyűjtünk három kérdésnyit, és utána adjuk meg a lehetőséget a válaszokra. Görenszúri a szó. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A magam részéről is szeretnék köszönetet mondani a három előadónknak. Rendkívül tanulságosak voltak ezek az előadások. Hogy kezdjem először is azzal, hogy Georgieve asszonynak a szavaira reagálok. Nagyon fején találta a szöget, mint mindig is. De kiemelte a megelőzésnek a kellő fontosságát, mennyire lényeges az, hogy magas legyen a megtörési arány akkor, amikor megelőzési intézkedéseket hozunk. A kérdése pedig a következő. Hallottunk a kockázatoknak a megelőzéséről, illetve arról, hogy a biztosok, 23 biztos legalább annyi, nagyon fontosnak tartja, hogy fellépjen e témában. De hol vannak a korlátok, kérdezném én. És ha léteznek korlátok, melyek ezek a korlátok? Pontosítom a kérdésemet. Ugye a legnagyobb katasztrófa az utóbbi hónapokban a Fukushima-i katasztrófa volt, amely közvetlenül a nukleáris erővel kapcsolatos, a nukleáris energiatermeléssel. Na most az ellenállási SESZ vizsgálatok, a SESZ tesztek arra irányulnak, hogy megelőzzük a jövőbeli ilyenfajta nukleáris katasztrofákat. Na most kérdezem azt, ha az ön főigazgatósága jelen van-e ebben a folyamatban? Aktívan foglalkoznak-e ezzel? Milyen üzenetük van, milyen mondandójuk van ezzel a témával kapcsolatosan? Gyakorlatilag ez az egy kérdés, amelyet most feltennék, önmagában ez oly mértékben bonyolult, hogy nem igényli azt, hogy ezt még kiegészítsen. Köszönöm szépen. Akkor, amikor a az Európai Uniónak a polgári védelmi kérdésével foglalkoztunk, és a partnereknek a fellépésével, akkor azt láttuk, hogy a megelőzési kérdéskör kulcs helyet foglal el. És kérdezném azt, hogy erről hallatnánk ennél többet, a DIGI Eco mit is szán e témában, új jogalkotási ciklusban, milyen célokat vesznek előtérbe, és hogyan próbálják csökkenteni a katasztrófa kockázatokat, kérdezem. Köszönöm szépen, akkor megadom a lehetőséget, hogy most válaszoljanak, utána pedig újabb kérdéseket hallgatunk meg. Uh, I, um, I'm very grateful to... Nagyon szépen köszönöm, nagyon hálás vagyok Tokarusz asszonynak az erdőírtással kapcsolatos kérdéséért és a kockázatcsökkentés kérdésére. Soha nem felejtem el, hogy mi történt Csillében, és azt is tudjuk, hogy milyen hatalmas beruházásokat eh, tett Csille annak érdekében, hogy stabilizálja a helyzetet, Ami az erdő kiírtást illeti, az erdőítást illeti, nem csak, egy, nem csak fenyegeti az, az országokat, ahol ez bekövetkezik, és itt természetesen a haszonra is gondolni kell. Reméljük azt, hogy a szén megkötése az atmoszférának is lehetővé teszi majd azt, hogy stabilizálják a, az adott térségeket, hogy fellépjenek a szegénység ellen, és a kockázatokat is csökkentik. De miért nem olyan mértékben történik meg mindez, ahogy kellene? Azért, mert ez egy nagyon nehéz téma, nevezetesen a földtulajdonnal kapcsolatos a vidéki közösségek egyre inkább urbánus közösségek kívánnak, látjuk a terjedést. Wallström asszony is elmondta, hogy 85%-kal növekedett a különböző területeken a lakosság száma, viszont a tengerparti területesen 190%-os lakosság növekedése éppen ezért a kockázatok csökkentését akkor lehet csak megvalósítani, hogyha a döntéshozók megfelelő intézkedéseket hoznak, és ez egy idő után alacsonyabb kockázatot jelent majd, és a föltulajdont föltulajdon terén is megolda, megoldásra kerülnek a problémák. Görenc úr is beszélt arról, hogy mennyire fontos az, hogy egy fenntartható, hiteles változásra kerüljön sor. A biztonsági tesztekről is beszélt a Fukushima kapcsán. Mi már a kettetektől fogva részt vettünk ebben a munkában, kikérték a véleményünket, és Ötinger biztos, és jó magam is tárgyaltunk már e témában. Természetesen, amikor a biztonsági tesztekről beszélünk, különösen erre az esetre vonatkoztatva, akkor az atomerőmű kell kapcsolatos szabályozást is meg kell nézni, és egyáltalán azt, hogy megértsük, hogy mik is a kockázatok. A különböző tagállamokat fel kell kérni arra, hogy mondják el a leményüket a kockázatokat érintően, össze kell gyűjteni a különböző adatokat, és alapvetően fontos az, hogy a mindezzel elérjünk egészen a döntéshozókig. A bizottság részéről Barnier biztos egy konferenciát fog megszervezni, bevonva a biztosítási ágazatot is, ugyanis a biztosító társaságok fontos szerepet játszhatnak katasztrófák után. Természetesen mindenkinek a sajátjának kell, érde, kell éreznie ezt a feladatot, és fontos az, hogy a megelőzés a jogszabályokban is benne legyen, bekerüljön ami a felkészültséget, a megelőzést illeti. Az én ambícióm az, hogy még ebben az évben fejlődjön a helyzet, hogy válaszolhassunk eh, a felmerülő kérdésekre, és megfelelő módon felkészültek legyünk mert ez is segíti majd a polgárainkat. Azt látjuk, hogy növekszik a katasztrófák száma, és válaszolni kell ilyen esetekben a világban felmerülő eseményekre. Jó lenne, hogyha önök is The urgent. nyomást gyakorolnának ránk a bizottságnál, hogy foglalkozzunk ezzel a nagyon fontos témával. Elnézést kérek mindenkitől, a, eh, akinek nem tudok majd válaszolni, de ami a japán kérdést illeti, számomra is ez egy nagyon fontos dolog volt. Ázsiában szimláltak egy 7,5 fokos földrengés, de azt láttuk, hogy Japánban egy 9,3-es volt ez a földrengés, a cunami, az atomerőmű katasztrófája. Tehát e, meghaladta a szimulációs adatokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az erdő témával kezdem, ugyanis már 20 éve is feltették ezt a kérdést. Én akkor a Vörös Keresztnél dolgoztam, és mindenhol fákat ültettünk. Azt hiszem, hogy a fa ültetés, az erdő ültetés mindenhol összekapcsolódik egy másik témával, nevezetesen a mezőgazdaság extenzív fejlődéséhez is kapcsolódik. A mezőgazdasági fejlődés miért vették le a fejlesztési agendáról. Ez élelmiszerbiztonság szempontjából fontos, a klímaváltozás szempontjából, a kockázat csökkentés szempontjából. mint globális közösség fontos, hogy a bolygón stabilitással foglalkozzunk, de ami a, a CO2 kibotását kibocsátásokat illeti, ugye ezekkel nagyon sokat foglalkozunk most a kibocsátások kapcsán, itt több milliárd dollárról beszélünk pedig az erdők, a fák alapvető tőkét jelentenek számunkra, hatalmas értéket jelentenek. Ez ugye tudjuk, hogy földcsúszamlások voltak városi térségekben is, és már 20 évvel ezelőtt is foglalkoztunk az erdőírtással mik a korlátai a terveinknek, és egyáltalán mit is jelentett Fukushima. Én a kollégáimmal is beszéltem a e témáról Japánban, és ha megnézzük azt, hogy mi is például egy ország számára a felső határa, itt nem az mérnökök, akik például kidolgozzák egy gyár terveit, nem a beruházók, a magánberuházók. Ugye itt az atomerőművek esetében állami beruházásokra van szó, mert itt nagyon nagy költségekről kell beszélnünk. Tehát ki fizet például balesetek, katasztrófák esetén. Természetesen a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, és számomra, és ugye léteznek a különböző olyan intézetek, amelyek foglalkoznak a kockázatok csökkentésével, katasztrófa megelőzéssel, például az IIA-jel is kapcsolatban vagyunk, itt nem csak atom baleseteket érintően, hanem más területeken is fontos a megfelelő szakértelem biztosítása, hogyan lehet mindezt integrálni hogyan lehet a kockázatkezelési mechanizmusokat nemzeti és nemzetközi szinten integrálni az ENSZ főtitkára ezt a kérdést ő, ő, ő napirenden tartja, és egy jelentés születik majd az ENSZ közülésén terjesztik elő ezt a jelentést szeptemberben. Azt hiszem, hogy nagyon fontos nyitni mindenféle terület felé. Azt hiszem, hogy kezelhetők a kockázatok. Van még néhány terület, ahol le kell bontani az akadályokat. Végül pedig, ami a kockázatokkal kapcsolatosan, hogyan is tudunk a kockázatokról. Ugye sok esetben nem globálisak a kockázatok, hanem regionálisak, helyi kockázatok, nemzeti kockázatok. A klímaváltozás során és, és nagy változások jelentkeztek például a folyók medrét illetően, az Indus folyóval kapcsolatos problémák Pakisztánban ismeretesek, tehát fontos az információk átadása a polgárok számára, mert azt hiszem, hogy a polgároknak szintén tudniuk kell a különböző kockázatokról, és ha megvannak az objektív információ áramlások, akkor lehet megfelelő módon biztosítani a helyzetet. Yep, okay. Um, I'll start with the trees. Én is a fákkal kezdeném, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagy, van egy nagyon érdekes történet, hogyha megnézzük a pakisztáni árvízeket a múlt év végén 20 millió embert érintett ez az árvíz. Ez egyik legnagyobb árvíz volt a modern időkben. És hogyha megnézzük a folyó med, medencét, az, az, az ökológiai rendszert a folyó medencéjében, azt látjuk, hogy itt is nagy erdőírtásra került sor a folyómedencében. És amikor kivágnak egy fát, akkor a víz visszatartási kapacitását is csökkentik a talajnak. Tehát a víz mennyisége megnövekedett, és a folyó meder megduzasztotta, és a, a víz nagyon sok salakot sodort magával, az utolsó, utóbbi tíz évben, több mint tíz évben azt láttuk, hogy a, ezen a területeken gátakat építettek, különböző új rendszereket építettek ki, utakat építettek, és így tovább nevezetesen a folyó, az Indus folyó menence alsó részét szinte elzárták, és éppen ezért ö, megnövekedett más területeken a víz mennyisége, és sok esetben ez volt az ok annak, hogy árvizek voltak, a víz elöntött különböző területeket. Természetesen a, ez azt jelenti, hogy a természetes környezetünk és az épített környezetünk nincs harmóniában. A, az épített, a, az ember által megépített környezet nincs harmóniában a természeti környezete, és nem felel meg a eh, természeti funkcióknak. A különböző ilyen eh, események is eh, rámutatnak arra, hogy mindenképpen csökkenteni kell a kockázatokat. Most mit lát, láttunk jelenleg. Egy gazdasági rendszerről van szó, amely nem értékeli a különböző ökológiai rendszerek által nyújtott aspektusokat. De amikor kivágjuk a fát, elviszük a piacra, akkor azt látjuk, hogy a víz öntisztító rendszere is veszélybe kerül. És ilyen típusú dolgokra egyre inkább sor kerül. Az erdőírtás tehát hozzájárult ehhez az egész kockázatnövekedéshez. Mindenképpen fontos, hogy az, például az Indus folyó medencéjének a felső területein a, nem, a természetes ökorendszert állítsuk vissza, mert egyre nagyobb a kockázat az alsó területeken élő lakosság számára. Ezáltal is csökkentenénk a kockázatokat, és megerősítenénk a stabilizációt. Ez egy természetes folyamat lenne, és a, egy sokkal kiegyensúlyozottabb képet kapnánk. Ugyanis ezen a területen teljesen kritikus a helyzet. A pakisztáni felfogás teljesen más, mint például a Japán a jelenlegi katasztrófa kapcsán. Itt láttuk a atomerőmű katasztrófáját, amely megváltoztatta az emberek gondolkozását is. Tehát hol vannak a kritikai küszöbök, a küszöbértékek? a kockázatok terén, és hogyan lehet elfogadható szintre csökkenteni a kockázatokat. Ugye a gyors gazdasági növekedés a veszélyt növelte. Egyre inkább katasztrófa, katasztró, több a katasztrófa helyzet, és ki vannak téve az emberek a veszélynek. Ez része egy politikai folyamatnak is. De egy, egy sokkal kiegyensúlyozottabb helyzete van szükség. Köszönöm szépen. Három kérdés lesz még. Először Kacsmarek úr következik. E, też dziękuję naszym gościom za bardzo ciekawą prezentację. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani három vendégünknek a kiváló és nagyon érdekes előadásokért. Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy a tudatosság, a társadalmi tudatosság egy, az egyik font, legfontosabb kulcskérdés. Most nem akarok nagyon ironizálni, de az a benyomásom, hogy néhány politikus a természeti katasztrófák nak szinte örül, hiszen ilyenkor lehet aztán az erőt fitoktatni, és elutazni az érintett területekre, ott csizmát húzni, és a, így szerepelgetni a sajtóban, és egyre inkább ezek a képek maradnak meg a természeti katasztrófák kapcsán az emberekben. Valami hasonló igaz a beruházásokra is, hiszen a költségvetésben mindig beruházásként tüntetik fel a klímaváltozás elleni küzdelemmel összefüggő beruházásokat, vagy az árvízvédelmi intézkedéseket. De hogyha egy generáció életében egyáltalán nincs árvíz, akkor az emberek már nem aggódnak az árvizek miatt, mert nem érintette őket soha, nem sújtotta őket soha. És akkor megkérdezik, hogy minek ebbe beruházni, hogyha nincs is árvíz. De mindig kell, hogy legyen ilyen tudatosság, és akkor is, amikor éppen nem következnek be katasztrófák. Szeretnék feltenni egy kérdést a strukturális alapokkal kapcsolatban a biztos asszonynak. A strukturális eh, alapok eh, alapokat eh, nem igazán használják fel, túl keveset ad, költenek ezekből a strukturális alapokból. Mi ennek az oka? a települések inkább hatékonyabb projektekre költik ezeket a pénzeket, és nem annyira a katasztrófelházításra? Thank you. As a green, I'm of course extremely... Természetesen én is nagyon örülök annak, hogy itt zöldként, hogy fa, fa ültetésről beszéltünk eddig, ez mindig nagyon jó gondolat, és nagyon sajnálatos, hogy ezt nem értékeltek mindig olyan nagyra, mint most. Szeretném megköszönni önök, önöknek az előadásokat. Egyetértek persze, hogy a megelőzés mindig jobb, mint a reagálás, de azért több területen egyszerre is képeseknek kell lennünk reagálni. Több eset mutatja azt, hogy mennyire fontos a megelőzés. Csillét említették, de Bangladest is említhetnénk. A, meg, az elhúgy, a halálos áldozatok száma az ilyen megelőző intézkedéseknek köszönhetően nagyon jelentős mértékben csökkent. Másrészt egy kicsit elszomorít ez az egész vita, a viták, amelyeket újra és újra lefolytatunk, nem csak itt a szakbizottságban, hanem máshogy is újra és újra beszélünk erről, és valamennyien tudjuk, hogy mit kellene tenni. Nagyon egyszerű a feladat. Egyszerűen jobban földrengés biztosan kellene építkezni, erdőket kell telepíteni az árvizek ellen, és így tovább erősített kell a tudatosságot, nem elég a top-down megközelítés, ezt mind tudjuk és mégis nem történik semmi. Még olyan gazdag országokban is, mint az Egyesült Államok, minden évben jönnek ugyanazok a tornádok, ugyanazokon a területeken és mindig, amikor bekövetkezik a katasztrófa, akkor felsóhajtanak, hogy te jó Isten, de szörnyű. Tudjuk, hogy van éghajlatváltozás, és már azt is látjuk, hogy egyre inkább szélsőségessé válik az éghajlatváltozás. De mégsem látom azt, hogy hogy jobban, tudatosabban foglalkoznánk ezekkel a kérdéssel. Nem látom a politikai akaratot, különösen nem olyan területeken, ahol erre a legnagyobb szükség lenne. Nem tudom, jó kis lépéseket is tehetünk. Ön már tesz is ilyen kis lépéseket. Itt van ez a konferencia is, erre is, ez is egy jó példa. De szeretném tudni, hogy mi a, mi a legfőbb akadály? Ugye elindulgattunk, de mi akadályozza a tovább lépést? Persze itt pénzről is van szó, és szavazatokról is, de ez akadályozza meg az embereket abban, hogy reagáljanak. Egyrészt jó, normális a dolog azt mondani, hogy az elmúlt húsz évben voltak árvizek, számítatunk arra, hogy továbbra is lesznek, ez az egyik szempont. Másrészt tudjuk, hogy ha, a, hogy lesznek árvizek, és mégis nem történik semmi, a kormányok sem tesznek semmit. Mi az ön megítélése? Ön szerint hol van a probléma? Azután egy másik kérdés Georgieva asszonynak. Beszélt a kondicionalitásról, hogy jó lenne feltételeket kötni a támogatásokat, például hozzákapcsolni ahhoz, hogy legyen kockázat csökkentés, legyenek ilyen erőfeszítések de nem tudom, hogy ezt a gyakorlatban ön hogy képzeli el, hogyan működhetne ez. Végül is ugye segítenünk kell azoknak, akik rászorulnak a segítségre, ezt kell megtennünk, ez teljesen nyilvánvaló, úgyhogy itt nem lehet ezt feltételhez kötni. Mi milyen feltételről beszélhetnénk itt? Nem vagyok meggyőződve arról, hogy a kondicionalitás, a feltételek megszabása túl sok minden nem változtat, mert azért érdekelne a véleménye. Encore, uh, Monsieur Cashman. Cashman úr, hallgassuk meg Keller Franciska után. Köszönöm szépen, elnök asszony. My apologies in the... Elnézést kérek, nem voltam itt a vita elején, de nagyon mélyen érintett mindaz, amit hallottam. Itt természetesen a valós világgal foglalkozunk, ahol jelenleg is nagyon nagy a politikai nyomás a tagállamokban és az adományozó országokban is, hogy kellő időben vállaljanak kötelezettségeket támogatásra. Az EU-ban úgy tűnik azonban, hogy a vállalt kötelezettségektől visszalépünk, és nem, nem látjuk elég tisztán, hogy itt a saját életünkbe investálunk, amikor másokat segítünk, vagy mások életét segítjük. Oxley úr előadásában elhangzott, hogy helyi szinten kell, hogy történjenek a dolgok, az ott élőket kell helyzetbe hoznunk, hogy saját maguk helyben építsék ki a szükséges kapacitásokat. Máskülönben a legszebb stratégiánk lehet, de soha nem fogjuk tudjuk megelőzni eh, azt, vagy ha elérni azt, hogy eh, a helyben hatékonyan és gyorsan reagáljanak. Nem emlékszem, hogy a névre, de amikor tavaly szeptemberben az MDG eh, csúcs találkozón vettünk részt New Yorkban, egy kiváló ENSZ eh, tisztviselő egy nagyon rövid beszédet tartott, arról, hogy hogyan kapcsolódik minden mindennel össze. És erre van szükségünk, ezt kell visszahoznunk a politikai párbeszédbe is, a politikai retorikába is, ami az egy, világ egyik részén történik. Most tegyük egy példát, szélsőséges példát, Japánban, ami történt, ez befolyásolja az egész földet, sőt, azon túlmenő hatásai is vannak. A bizottság és most a parlament is a koherenciára építi a lépéseit koherensé akarjuk tenni minden szakpolitikánkat és minden megközelítésünket, de pénzzel pénzre is szükség van, hiszen szükség van információra, tudásra, azt, hogy az emberek magukénak érezzék a problémát. Itt sok mindenről beszéltünk ma, ami nagyon fontos a polgári fédelem szerepe, globális halászat, a közös agrárpolitika, a közös halászati politika, ezek a szakpolitikai területek mind olyan területek, ahol erősíteni kell a fellépésünket. Jó, nagyon szép dolog fákat üntetni, de biztosítanunk kell azt, hogy nő, növekedhessenek is ezek a fák, tehát például öntözni kell őket. Egy holisztikus megközelítésre van tehát szükségünk. Persze fontos, hogy az emberek eh, hogyan érzékelik a dolgokat, de hát vannak eh, hatalmas katasztrófák, mint Haitin vagy Japánban. Évszázadok óta történnek ilyen katasztrófák, és eh, az emberek, hogy mit érzékelnek arra, azért a feledés is nagyon jellemző, egyszerűen hát elfelejtjük még a legsúlyosabb katasztrófákat is. Itt én inkább kinyilatkoztatásokat teszek, mint sem, hogy kérdeznék, ezt a biztos asszony tudja, mert régóta ismer engem. Tehát mondom a magamét, együtt kell dolgoznunk, és a negatív, lehangoló megközelítéseket vissza kell fordítanunk hiszen nincs igazából megoldás eh, a katasztrófára, ez csak a második legjobb megoldás, bármiót is találunk ki, és eh, mindig a helyben eh, történteknek van a legfontosabb szerepe. Ezen szép szavak után hagyja meg a szót kinek is. Ki akarja kezdeni? Oszli úr talán, hogy ha kezdeni, hogyha gondolja. Jó, rendben van. A katasztrófákkal kapcsolatban azt mondanám, hogy eh, a legjobb lehetőség egy eh, katasztrófa megelőzési agenda indítására a legmegfelelőbb pillanat közvetlenül a katasztrófa utáni pillanat. Hiszen megváltozott, ahogy az emberek eh, értékelik a kérdéseket. Ugye mindenki azt mondja, hogy ezt még egyszer nem hagyhatjuk, hogy ilyesmi bekövetkezzen. Van pénz, mindenki érzi, hogy sürgősen kell tenni valamit, a humanitárius szempontok éreznek prioritást. Ezt a közvetlen katasztrófa utáni helyzet egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy előre vigyük a dolgokat, a katasztrófa megelőzés ügyét és azt hiszem, hogy nem használjuk ki maximálisan ezeket a lehetőségeket. Igazából nem vagyunk olyan jók abban, hogy rendszer szemléletűen foglalkozzunk azzal, hogy mondjuk miért következett be Pakisztánban ez a katasztrófa, vagy miért alakult ki Japánban ez a helyzet. Úgy tűnik, hogy mindig csak a reagálás után értékelünk. Tehát alapvetően magát a reagálást értékeljük de e, egy ilyen részletes posztmortem elemzést általában nem végzünk e, rendszer szemléleten, nem vizsgáljuk azt, hogy miért következett be az, ami bekövetkezett. És ez a rendszerben egy nagy hézag, amivel foglalkoznunk kell, nem lehet így e, vakvilágba vizsgálódni. Pontosabban kell vizsgálnunk a bekövetkezett esemény okait, hogy lássuk azt, hogy a fejlesztési folyamatokban hol voltak a hibák, a hiányosságok. A tapasztalatokból le kell vonnunk a konzekvenciákat, és a válság utáni pillanatot kell kihasználni őszintén és eh, hathatósan kell a kockázatot megpróbálnunk csökkenteni. Nem szabad, hogy ugyanaz a kockázati szint maradjon meg a katasztrófák kapcsán valóban látnunk kell, hogy minden eszköz kapcsolódik eh, mindegyik egymáshoz. Thank you very much. Um, I, I would like to um, encourage you a little bit and say that Szeretném egy kicsit pozitívan azért azt is elmondani, hogy azért mozgásban vannak a dolgok. Egyetértek azzal, mindig egyetértünk abban, hogy mik az akadályok, de nem figyelünk eléggé oda arra, ami mozdul előre. Nem említette Bangladest. Én Kínát említeném. Ez egy olyan ország, amely egyértelműen határozta meg a prioritásait, mindennek előbe helyezte a gyors gazdasági fejlődést. De most, amikor már kicsit stabilabb helyzetben vannak, akkor elkezdenek jobban foglalkozni a problémáikkal, amelyeket saját maguk okoztak részben és eh, a három gordészi csomót megpróbálják most átvágni. Az egyik a környezetvédelem komplex volt a, ezzel kapcsolatban. Eh, a kínai kormány is tudja, hogy saját maguk is nagyon sok problémát okoztak maguknak, és eh, ezt most, ennek most megfizetik az árát. A, az édes, éves GDP 2,7%-át fordítják most már katasztrófa elhárításra. Ez nagyon hatalmas előrelépés. Elkészült egy nemzeti katasztrófa elhárítási terv. A term- terminológia, amit használnak, nagyon hasonlít a miénkhez. De a legfontosabb döntés, amit meg kell hozni, az az, hogy gyakran nem szabad, hogy sokba kerüljenek az intézkedések. Még a nemzeti kormányok esetében is így van ez. Genfben több ázsiai országban volt egy találkozó, ahol én említettem a kondicionalitás gondolatát ez nemzeti szinten sokszor szimpatikus, de nemzetközi szinten nem. Persze ezt bárhogy is hívhatjuk. Peru példáját hoznám fel. Alan Garcia, perui elnök, felismerte, hogy nagyon sebezhető az ország, és normál bürokratikus eszközökkel nem lehet rávenni az önkormányzatokat arra, hogy a tervekben foglalkozzanak a megelőzéssel. Ezért a tervezés és pénzügyminisztériumnak azt mondta, hogy hát mondjatok meg az önkormányzatoknak, hogy csak akkor kapnak fejlesztési pénzeket, hogyha a megelőzést és a kockázat csökkentést beintegrálják a terveikbe. Ez, tehát ez egy kondicionalitás, ugye feltételez kötötték a támogatást, de úgy tűnik, hogy ez működik. És a nemzeti prioritásokat is lehet ilyen módon alakítani. Különösen katasztrófáknak nagyon kitett területeken ezt így kellene, így kellene eljárni. Sokat beszéltünk arról, a percepcióról, az emberek hogyan ítélik meg ezeket a hatalmas, borzasztóan súlyos tragédiákat, katasztrófákat. Megpróbáljuk oktatni az újságírókat is, és megpróbáljuk elmondani nekik, hogy próbáljanak meg, próbálják meg jobban tudatosítani az emberekben a történteket de nagyon sok még a megkötöttség, ami nem teszi lehetővé, hogy igazából előre lépjünk. Azt hiszem, hogy amikor ön azt mondta, hogy koherenciára van a legnagyobb szükség, valóban ez a helyes út. Az ENSZ-ben ugye sokat beszélünk a fenntartható fejlesz, fejlődésről, fejlesztési támogatásokról, vannak nemzetközi intézmények, de nincs igazán egy olyan politikai erő, ami arra késztetne minket, hogy közösen építsük fel a, a fellépéseinket. És szeretnénk most erre felszólítani. Múlt tavalyi közgyűlésünkön is már hallottunk erről. Itt igazából a, a hiányzik az a szikra, ami belobbantja mindazokat a folyamatokat, amelyek tulajdonképpen már elindulgattak, de e, sok minden történik itt a bizottságban is, és ez sokak számára biztatást jelenthet. E, sok multilaterális intézmény foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és e, a kormányok azonban sok akadályba ütköznek, és azt mondják, hogy a mi rendszerünk ezt a megközelítést nem e, támogatja, ezért a lehető legmagasabb szinten van szükség a politikai kötelezettségvállalásra. Egészen konkrétan e, arról van szó, hogy e, hogyan tudunk a helyi szintű fellépésekhez forrásokat biztosítani. És ez egy szisztémikus, ez egy rendszer jellegű kérdés nemzetközi donorok, partnerek készen állnak a beavatkozásokra, de, vagy ők, de nem mondhatják meg ők a, a kormányoknak, hogy mit tegyenek. Itt van mézes mazag és korbács, igazából még mindig nem tudjuk konkrétan megmondani, hogy így vagy úgy lehet finanszírozni a helyi fellépéseket fel kell gyorsítani a dolgokat. Ez nyilvánvaló, és ez illik ahhoz a sűrűséghez, amivel ezt a kérdéskört kezeljük. Köszönöm szépen. Kacsmarek úr egy nagyon jó dologra mutatott rá. Elsősorban a nagy ö, katasztrófák ugye általában a főhírekben hogy a, a este 6 órakor mondják be őket, viszont a prevenciókról nem beszélnek főhírekben. Azonban nem ez az oka annak, hogy jelenleg e, egyfajta lassabb abszorpciót e, nak vagyunk tanúi e, a katasztrófákkal kapcsolatos pénzalapok felhasználásában. A komplex projektek infrastruktúrába mennek, aztán a mezőgazdasággal foglalkoznak, nagyon sok olyan terve van szükség, amely bonyolultabb, nagyon sok az érdek különbség. Mindezt tehát sokkal nehezebbé teszik a különböző intézkedéseket a megelőzés területén és a strukturális alapokhoz való hozzáférést is. Éppen ezért nagyon fontos megérteni azt, hogy a megelőzésnek multi, tehát több ágazati szintű kihatása van a különböző közönségek sok esetben nem ö, foglalkoznak a témával. Ugye ők azt mondják, jó, katasztrófáról van szó, de most akkor mi lesz? Elveszik tőlem a földemet, a tulajdonomat, a pénzemet, és így tovább. Én Margarettel teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez a pohár félig tele van, és nem pedig félig üres. Ha megnézzük például Kosztarikát, ahol már léteznek az ökológiai szolgáltatásokkal kapcsolatos támogatások. hogyha például kivágják a fákat Kosztarikán, akkor ez kevesebbet hoz a konyhára, mint hogyha megtartanák a fákat. Fel lehet tenni a kérdést, hogy ezt miért nem lehet máshol is megvalósítani, ahogy mondtam, és válaszolok Kacsmarek úrnak, hogy ahogy Pakisztán esetében is mondtuk, hogyha megnézzük a strukturális problémákat hosszú távon, akkor azt látjuk, hogy Pakisztánban lakosoknak el kellett hagyniuk a földjeiket, és más helyre kellett költözniük, természetesen ez egy nehéz dolog, nem könnyű átélni Éppen ezért a gazdasági érdekek és a megelőzés nagyon bonyolultak. Ahogy mondtam, a megelőzés nem a hatórás hírekben közlik általában, és csak lépésként, lépésről lépésre lehet előre haladni. Ami a feltételekhez való kötést illeti, két típusról kell beszélnünk. A fejlődő világban itt elsősorban meg kell, hogy legyenek az alapfeltételek. Nagyon könnye, könnyű intézkedéseket lehet hozni. A leginkább katasztrofáknak kitett országok területén például különböző programokat lehet kidolgozni. Fontos az, hogy a katasztrofa elhárítás ne, ne gyengüljön meg ezekben az országokban, és jó partnereké kell válni ezekben az országokban. Persze nagyon hosszadalmas el érni ezekbe az országokba. Kínában volt egy program a, az erdők visszaállítása sával kapcsolatosan. 25 éves minimum e, ez a program, de lehet, hogy még tovább fog tartani. És akkor látjuk majd csak az eredményeket 25 év múlva. Hát, hiába ültetjük a fákat minden évben, várva azt, hogy az rendszer megváltozik. Ennek a kihatása, az eredmények nagyon hosszadalmasak. Ugye, tehát Kínáról van szó, Kínáról beszéltünk már az előbb is a GDP növekedés kapcsán nagyon érdekes ország mindenki számára, minden területen. Én a környezet témában dolgoztam Kínával, és Kína egy éves, minden évben megszervezte azt a találkozót, amely egy a bank alap találkozója volt a környezet természetesen a gazdasági növekedés miatt egyre inkább degradálódott. Látjuk azt, hogy Kínában ugye 8 százalékos a gazdasági növekedés, ez kihat a környezet romlására. Beszéltünk a kínai vezetéssel, és több héten át tárgyaltunk a kínai vezetéssel a környezet romlásáról és a 8%-os GDP növekedésről, és aztán mindez csak egy lábjegyzetben jelent meg a kínaiak gyártják például az Európában használt napelemeket. Nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz ezeket az erőfeszítéseket megvalósítani, hosszadalmasak az e eredmények. A mi problémánk az az, hogy nem elég gyorsan lehet előre haladni a tárgyalások során sem. Azt hiszem, hogy mindenképpen önöknek segíteni kell, hogy hogyan lehetne felgyorsítani mindezt. Köszönöm szépen. Most eljutottunk ennek a napi rendi pontnak a végéhez. Nagyon szépen köszönöm a meghívottainkat, egyre kiváló eszmecseréért.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

Nous allons continuer, surtout ne partez pas. Mindjárt folytatjuk, semmiképpen sem menjenek el a teremből. Alors, ceux qui quittent la salle sont gentils de le faire en silence. Kérem szépen mindazokat, akik elhagyják a termet, hogy csendesen tegyék ezt meg, de még az még nyerőbb lenne, hogyha itt maradnának a teremben. Engedjék meg, hogy most áttérjünk a következő témánkra. A szakbizottságunk egy tanulmányt rendelt meg a föld és a föld témájában. Bizonyára emlékeznek arra, hogy a szakbizottságunk egy évvel ezelőtt egy meghallgatást szervezett ebben a témában képviselő kollégánk Déva úr pedig egy saját kezdeményezésű jelentést készít jelenleg, hamarosan ez is megvitatásra kerül. Az elkészített tanulmány egyelőre még csak angol nyelven hozzáférhető, de hamarosan megnézhetik, megtekinthetik, elolvashatják majd ő, német, illetve francia nyelven is. Több meghívottunk van. Christian Gresteter asszony, aki az Ekologik nevezetű intézménytől érkezett közénkbe, Németországból, illetve Jean-Philippe Plateau, a másik szerzője a tanulmánynak, azt hiszem, hogy itt van a közünk, körünkben, ugye? Nagyon megköszönöm nekik, hogy most majd tájékoztatnak minket a nagy vonalban erről a tanulmányról. Először is megadnám a szót Christian Deszteter asszonynak. Annyi a szó. Oui. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, thanks for having me here today. And I would also like to thank the committee for the opportunity to... Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaphatok uh, az előadásomra. Ez egy nagyon érdekes téma, nagyon uh, időszerű téma, de nagyon bonyolult téma. És egy tíz oldalas jelentés uh, uh, kö- tett közé a bizottság Nekünk egy 30 oldalas jelentésünk van, mindenképpen le kell egyszerűsíteni ezt az egész folyamatot. Szeretnék köszönetet mondani Jean-Philippe Platónak is, aki átolvasta, átvizsgálta a tanulmányunkat, ő foglalkozik a fejlődő országok kapcsán a földtulajdon földkisajátítási témával. Szeretném, szeretnék két fő eredményt bemutatni, ami politikánk területén az egyik egy nagyon ellentmondásos aspektus. A re, regisztrált föld tulajdonjogokkal kapcsolatosan, valamint a föld kisajátítással kapcsolatos a másik eredmény ami a földtulajdonnal kapcsolatos fejleményeket illeti, egyet ért mindenki azzal, hogy a földtulajdonhoz való hozzáférés csökkenti a szegénységet, és azok az országok, ahol ez a hozzáférés lehetséges, jobb gazdasági helyzetben vannak a pozitív eredmények ellenére nagyon sok fejlődő országokban még mindig nagyon egyenetlen a földelosztás, nagyon sok a kis földtulajdonos, kis földrésze, és nagyon sok föld azonban koncentrálódik kevés tulajdonos kezében. Ami a jogokat illeti, elég nagy a, az eltérés a különböző területeken. Vannak olyanok, akiknek nincs semmiféle föld tulajdonjoga, viszont különböző földeken dolgoznak, vannak olyanok, akik illegálisan laknak bizonyos földterületeken. Nagyon fontos, tehát, hogy mondtam, a földtulajdon a szegénység csökkentése szempontjából, de nincs semmiféle egységes vélemény azzal kapcsolatosan, hogyan lehet ezt elérni. Egy érvet hallott, hallottunk, és hallunk már régóta, Hernando de Soto gazdasági szakember azt javasolta, hogy ahhoz, hogy a szegénységet, a szegény embereket, életén javítsunk, adjunk nekik föld tulajdont. Hernando de Soto azt mondta, hogy ennek három eredménye lesz nevezetesen, hogy itt a beruházások is növekedni fognak, a termelékenység is növekedni fog, és az emberek hosszú táv, ha, ha van egy földtulajdonuk, hosszú távra szeretnének majd beruházni, és ezáltal is javul a helyzetük. Továbbá lehetővé tesz, tenni a föltulajdonhoz való hozzáférés azt is a szegények számára, hogy hitelekhez jussanak hozzá, és a föltulajdont azok számára biztosítanák, akik a leghatékonyabban dolgoznak. Bizonyos országokban, bizonyos feltételek mellett lehetett ezt a rendszert megvalósítani, persze kritikai hangokat is hallottunk e, rendszer kapcsán. Hernando de Soto kritizált bizonyos elemeket, és, és a mi hat, azt látjuk a, a mi tanulmányunkban is, jelezzük azt, hogy jogosak voltak a kritikák. A sok esetben a földtulajdonhoz való hozzáférés nem tette lehetővé a hitelekhez való hozzáférést, és sok esetben a szegények számára nem kielégítő ez a rendszer, mert azok számára, akiknek gazdasági nehézségeik vannak, péld, voltak például, vagy esetleg az aratás nem volt megfelelő számukra, el kellett, hogy adják a földjeiket, és hosszú távon nem igazán lett jobb a dolguk. Ami a perspektívákat illeti, azt is látjuk, hogy nagyon magasak a költségek, a földbirtokosok számára. Aztán tanulmányoztuk a kulturális gyökerekkel kapcsolatos aspektusokat. Bizonyos területeken a földtulajdon lehetővé teszi a jobb életfeltételeket sok esetben a közösség egyes tagjainak engedélyt kell kérni a családtagoktól, hogy eladhassa a már megszerzett földet. ha eladja valaki a földjét, akkor esetleg problémái adódhatnak, ugyanis a regisztráció mindig egy férfi nevén kell, hogy legyen a föld bejegyzést, és, és, és ez bonyolítja az eladási folyamatokat is. Végül pedig, ami a a föld elosztást illeti, az egyenlő elosztást a szegények számára kellene ezt a földelosztást biztosítani, azonban ez nagyon egyenetlen. Összefoglalva a jelenlegi helyzet az, hogy nincs meg a megfelelő megoldási rendszer, fontos intézkedésekre van szükség a földreform kapcsán a regisztráció, a bejegyzés területén, és olyan intézkedésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik a gazdák számára azt, hogy a kisebb földterületeken is dolgozhassanak, sőt, arra is lehetőséget kell nyújtani számukra, hogy béreljenek föld területeket. Vannak nagyon ellentmondásos aspektusok ezen a területen. A szegények életfeltételeinek javítása szempontjából, ami a föld kisajátítással kapcsolatos kérdéseket illeti, elmondanám, hogy mi is a jelenlegi helyzet, hogy mi történik jelenleg a föld kisajátítás területén. Nagyon sok vita folyik a föld kisajátítással kapcsolatos kockázatok terén is az élelmiszer biztonság területén a fejlődő országokban az élelmiszer termelés és export területén a, a, az export természetesen negatívan hat ki az adott helyi lakosság számára. Nagyon sok kutatást végeztek, eh, és elemzés született eh, témában, például a vízzel kapcsolatos jogokkal, ugyanis látjuk azt, hogy ide kapcsolódnak az emberi jogok is, valamint az, hogy a helyi gazdák hogyan hogyan is férhetnek föltulajdonhoz A fejlődő országokban nem világos a tulajdon joggal kapcsolatos folyamat, a kérd, ezek a kérdések nem világosak, a föld tulajdon jog, a bejegyzés nem átlátható sok esetben nem jegyzik be a földtulajdont, és a gazdák úgy dolgoznak a földeken, hogy nincs meg a tulajdonjoguk. Természetesen ez kapcsolódik, hogy hiányzik a monitoring. A világban két évvel ezelőtt egy tanulmányt jelentett meg a nehézségekkel kapcsolatosan, és tehát maga a világbank sem kapta meg a megfelelő információkat, tehát itt látjuk, hogy hiányok vannak az információ áramlat terén. Ami a hosszú távú földbélést jelenti 50-100 éves időszakról kell beszélnünk. Azonban ilyen típusú szerződések elég bonyolultak az emberek számára, és nem igazán léteznek a megfelelő mechanizmusok az ilyen típusú szerződések kezelésére. a világbank és néhány fejlődő ország kormánya üdvözölte a mm, különböző beruházásokat, a technológia, az infrastruktúra fejlesztését. Például, hogyha egy külföldi beruházó be akar ruházni, akkor sok esetben ki kell alakítani a teljes struktúrát, a víz gazdálkodással kapcsolatos struktúrákat, a megfelelő mechanizmusokat, aztán értékelni kell a megfelelő adatokkal a helyzetet, látjuk azt, hogy bizonyos dolgok csak papíron valósulnak meg, és még nem igazán kezdődött el a megvalósítási folyamat, majd meglátjuk, hogy mi fog történni a jövőben. De ezek voltak a főbb aspektusai a tanulmányunknak. Alors. Je passe la parole au... Most pedig hagyja adja meg a szót a többi meghívottunknak. Plató úr. Do we answer to questions or yeah. maybe it is better? Kérdésekre válaszolunk talán jobb lenne először. Okay, donc d'abord. Euh, si vous parlez dans le micro, j'ai la traduction. Kérem szépen, hogy a mikrofonba szóljon, mert akkor megkapom a tolmácsolást is. Nagyon rövid leszek. Nagyon rövid leszek, hiszen valószínűleg fontosabb meghallgatni az önök kérdéseit, és majd erre, ezekre válaszolni. Uh, a land grabbing valóban kritikus fontosságú kérdés, nagyon gyorsan terjed ez a jelenség, de nem csak emiatt kell erről beszélnünk, hanem azért, mert bizonyos konkrét területeken történik ez nem csak valahol a világban, hanem nagyon is meghatározott területeken. És nagy figyelmet szentel ennek a jelenségnek egyes országok különböző szervezetei, elsősorban a fejlődő országokról van szó. A fejlett fejlődő országok közül India például tisztában van azzal, hogy a saját országában is megfigyelhető ez a jelenség, amikor a multinacionális cégek egyszerűen saját maguknak kisajátítanak nagy földterületeket. Ez a land grabbing. Ugyanakkor zajlik a vita, és eh, ha a szakirodalomban olvassuk eh, a különböző véleményeket, eh, akkor azt látjuk, hogy igazából nagyon sok mindent nem tudunk még. Nem tudjuk egész pontosan, hogy mi is történik ott ezeken a helyeken, és eddig nincsenek szisztematikus tanulmányok, amelyek rávilágítanának arra, hogy néhány évvel később az ilyen beruházásoknak mi lesz a hozama. Jó, akkor mondhatjuk, hogy ha még nincsenek eredmények, akkor várjunk. De ami aggasztó, és ez a mondandom lényege, az az, hogy azt legalábbis tudjuk, hogy azok a szerződések, amelyek hozzáférhetők, nagyon rövidek és nem elég pontosak, és ez az igazán aggasztó dolog. Hogyha megnézzük ezeket a szerződéseket, ezeket az alkukat, amelyeket hozzá lehet férni, akkor látjuk, hogy a helyi föld használókat csak nagyon kis rövid záradékok védik, ezek inkább csak ilyen ígéretek, kívánságok. És ez a nagyon aggasztó dolog. Ugyanis nem látjuk azt, hogy ki lehetne kényszeríteni bármelyik hatóságnak, például akár a nemzetállamoknak, azt, hogy az ilyen multinacionális beruházások, befektetők a kötelezettség vállalásáknak valóban eleget is tegyenek majd. És ez riasztó ezzel a helyzettel kapcsolatban a számunkra. Kétségünk sincs azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok a vesztesség a mezőgazdaságban, és nem használják ki eléggé az erőforrásokat. Ezekre a a megoldást kell találni. A kulcsfontosságú kérdés az, hogy mi van szüksége a líbiaiakra, vagy a kínaiakra, vagy a szaudarábiakra ahhoz, hogy megműveljék a földeket. Brazíliában több millió hektár került így külföldi multik kezébe. A kérdés, ez a kulcskérdés. Az Office de Niger említetném példáként Maliban. Miért fordult az elő, hogy sok, sok száz vagy sok ezer hektárnyi területet nem műveltek meg? Nem volt semmilyen fejlesztés. Miért? van ez így? Miért pocsékolnak el annyi vizet a Niger folyó eh, számos eh, szakaszán? Miért nem tettek semmit a helyzet eh, javítása érdekében? De a helyzet, ez a e válasz elég egyértelmű, hogyha van, van egy olyan kormány, amely hosszú távra is bérbe adja, hosszú távú haszonbér szerződéseket köt a földre külföldiekkel, nagyon eh, rossz alkukat köt, ahelyett, eh, hogy a saját erőforrásait saját maga próbálná hasznosítani és beruházna ezeknek a területeknek a jövőjére. Ez számomra probléma. És az Európai Unió is ebben részben, eh, részben benne van, hiszen európai beruházákról is szó van, bár azon egyetértek, hogy nem az európaiak a legnagyobb játékosok, inkább Európán kívüliek vannak itt jelen, de hát kisebb mértékben azért európai befektetők is vannak jelen. Tehát az Európai Uniónak miután nagyon nagy támogatást ad a szegény országok mezőgazdaságának, például Afrikában, kell, hogy foglalkozzon a föld kérdésével és valamilyen módon beszélni kell a, ezen országok kormányaival arról, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a föld problémát. Azt nem lehet már megkerülni a problémát, legalábbis most már nagyon sok országról van szó. nagyon szépen köszönöm. Megadnám a szót a képviselőknek, először is Keller asszonynak. Uh, köszönöm szépen köszönöm az előadást. Ez egy nagyon érdekes tanulmány volt. Az a kérdés, hogy a föld tulajdonlása segíti -e a fejlődést? Ez egy olyan kérdés, amiről már elég sokszor beszéltünk ebben a szakbizottságban is, több jelentés is készült erről, és sokan támogatták ezt érzelmi alapon is, hogy a formalizált föld tulajdon erősíti a saját kezdeményező készséget. Sajnálom, hogy Éve úr nincs itt. Ő nagy ennek a kérdésnek. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy még nincsenek bizonyítékok. Lehet, hogy ez egy nagyon logikus érnek hangzik, amit hallottunk, de egyértelműen egyetértek azzal, hogy Fontos javítani a helyzeten, de nem is látunk még egy egyelőre tisztán. Ez volt talán számomra a legfontosabb tanulság, és itt a szakbizottságnak is tisztán kell látni, hogy ezen a területen nincsenek automatizmusok, és a jövőben sokkal kritikusabban kell majd hozzáállnunk ez az érveléshez tanulmány többi része, különösen amikor nemzetközi irányítási mechanizmusokra van szó, nos, kritizálja a jelenlegi nem kötelező elveket. De ugyanakkor az ajánlásaiban azt mondja, hogy ezeket erősíteni kellene. Nos, felmerül bennem, hogyha ezeket a nem kötelező megállapodásokat ön kritizálja, azért mert ez úgy gyengék, és hát nyilvánvalóan nem kötelezők, akkor milyen másik opciót lát, egy kötelező mechanizmust? Talán a parlament vagy a bizottság EU szinten, vagy akár tagállamok elő kidolgozhatnának egy ilyen alternatívát, egy kötelező megállapodási struktúrát és azok a cégek, amelyek ilyen földeket vásárolnak, hogyha ezek részben vagy teljesen EU cégek, akkor számukra kötelező előírásokat is meg lehetne fogalmazni. Már az előbb is említettem, hogy nem tudunk sokat még a hatásokról. Szeretnék rákérdezni, tudjuk például azt, hogy a helyi gazdák körében hány munkahelyet hoztak létre? Azt hiszem, hogy erre még talán nincs válasz. Itt van a technológia transfer kérdése. Ugye mindig azt halljuk, hogy zöld forradalmat szeretnék megvalósítani ezekben az országban, már csak a legújabb technológiát akarják bevinni. Érdekel nekem, hogy ez hogyan működik. Ugye zajlik ez a land grabbing, vagy megszerzik ezeket a földeket a külföldiek. Mi történik a, a farmokon belül? Hogyan adják át ezeket a modern technológiákat az ottani kisebb gazdáknak? Van lehetősége ilyen technológia transfernek az ön megítélése szerint? Je passe d'abord la parole à monsieur. Nagyon szépen köszönöm, most először Gőrenc úrnak adnám meg a szót. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hagyj mondjak köszönetet az előadónknak, rendkívül aktuális kérdéskörről van szó, ezzel foglalkoztak ők. Azt hiszem ez nyilvánvaló. Engem igazán a politikai szempont izgat a leginkább. Nevezetesen mit tehetünk ezzel a jelenséggel szemben? Milyen válaszokat adhatunk? De hát tudom, hogy a válaszoknak a megadása rendkívül nehéz, úgyhogy csak felvázolni tudunk megoldásokat. De a kérdések alapvető kérdéseket is fel kell, hogy öleljenek. Kik azok, akik a föld saját kisájátásokat megteszik, elvégzik? Talán a mitológiára lehetne itt utalnunk. A föld megszerzők között megkülönböztetünk kettőt nagy kategóriát valószínűleg az intézményeseket és a magánszemélyeket. Vannak-e olyan államok, amelyek szánt szándékosan arra törekednek, hogy a fejlődő országokban rendelkezésre álló földekre rátegyék a kezüket ha léteznek ilyen országok, akkor ezeket a fajta fellépéseket, part, úgymond partnerseket fel kell tárnunk. Ugyanis úgy vélem, hogy az Európai Uniónak a feladata az, hogy felállítson feltételrendszereket. Az Európai Uniónak a súlya akkora, hogy nem teheti meg az Unió azt, hogy nem foglalkozik ezzel a kérdéssel ilyen módon, hogy megtalálja a megfelelő megoldást a kérdéskörre. Tehát amennyiben szánt szándékos közpolitikáról van szó egyes államok részéről, akkor ezzel nekünk is feladatunk tudunk foglalkoznunk. Az Európai Bizottságot kellene kérdőre vonni e tekintetben, szolgáljon nekünk több információval, ha ez a feltételezés áll. A második tulajdonosi kategória pedig a magánszemélyeknek a kategóriája tehát azon magán befektetők lépnek föl, akik úgy gondolják, hogy minthogy nincsenek szabályok ezen vásárlásokra, azt teszik, amit kívánnak. Nem felelősek ők úgy érzik, sem a saját országaik irányába, sem azok országok felé, amelyekben megszerzik a föltulajdonokat. Ilyenkor nyilván valóan arról van szó, hogy az érintett országokban rendkívül gyenge az irányítás, a governance, máskülönben, ha nem így lenne, akkor védelmezni tudnák a saját érdekeiket. Azt észleljük, hogy a közelmúltig eh, voltak olyan európai országok, amelyek eh, fenntartották a földtulajdonot a saját állampolgáraik számára. Többek között gondolhatok Franciaországra. Rendkívül szigorú szabályozásokkal élt Franciaország a korábbiakban, nem tudom, hogy ez még így van-e most is, de lehetséges, hogy gyakorlatilag az ilyenfajta szabályozást használtak föl egyesek, és az ilyenfajta szabályozás, amely létezett, nem tudom, hogy létezik-e, még most ö, Franciaországban, az esetleg jogforrásként szolgálhat a fejlődő országokban, azért, hogy így módon védelmezzék azok saját földjeiket. Nem igazán tudom, hogy mit lehet tenni a magam részéről, azt hiszem, hogy könnyű lenne azt mondani, hogy mindössze ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, de ez önmagában egy-egy ilyen kijelentés vagy óhaj, az túlságosan csak prózai a szavakban, gyakorlatban hogyan lehet ezt kivitelezni, ez egy külön kérdés. Talán etikai kódexet kellene kialakítani azért, hogy korlátozzuk az ilyen fellépéseket, de ez a minimum, ez a minimum, amit meg kellene, hogy tegyünk olyan magaviseleti szabályokra gondolok, amelyeknek meg lehet a hatása, még akkor is, hogy a nagyon-nagyon gyenge hatása ezzel code of contact, of egy egy kompakt code of contact, ilyen létezik az ensz is, és gyakorlatilag azok a cégek, amelyek ennek alávetik magukat, kötelesek x éven keresztül eléggé nagy átláthatósággal fellépni olyan cégekről van szó, amelyek a fejlődő országokban aktívak és alávetik maguknak ezeket. Na most ezeket a kódexeket hát többé-kevésbé tartják be csak a vállalkozások. Igazándiból azért minőségi változást nem tudtunk elérni, olyat nem sikerült kialakítani, hogy hathatós hatása legyen az ilyenfajta magaviseleti kódexnek. Nem vagyok képes arra, hogy konkrétumokat javasoljam, de ennek ellenére azt mondom, hogy az Európai Uniónak kezdeményezőleg kell fellépnie, abból az értékrendszerből kiindulva, amelyet rögzített az alapszerződéseiben. Az Európai Uniónak kell fellépnie, mert ha az Európai Unió ezt nem teszi meg, senki más a világ porondon nem fog fellépni. Kína biztosan, hogy nem. Úgy vélem, hogy az Európai Uniónak felelőssége van e témában, tudom, hogy még csak a problémának az elején vagyunk, és a mai konzultáció még nem vezet el a megoldásokhoz, de mégis egy kiindulási pont lehet, és jelezhetjük azt, hogy mennyire elszántak vagyunk abban, hogy foglalkozunk a kérdéssel, hogy kialakítsuk egy módszertanát a kezelésének, és jelezzük azt, hogy mennyire fontosnak tartjuk a kérdéskört, és hogy védelmet élvezhetnek a mi részünk, legalábbis az értékrendszernek a szintjén már első lépésben, azok a paraszt emberek, földet művelő emberek, akik a fejlődő országokban szembesülnek ezzel a problémával. Úgy vélem, hogy mindenki az Európai Unióban intézményben, de nem csak nálunk, tudatában van annak, hogy milyen veszélyekkel vagyunk kitéve. A FAO-nál többek között sok tanulmány készült, de hát konkrétumok soha nem születtek mindebből. Egy biztos, hogy a fejlesztési kérdések körében ez egy kulcskérdés, de hát említhetem még a WTO-t is, a világkereskedelmi szervezetet, vagy az ILO-t, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatalt, tehát ha mi nem tesszük meg a kellő lépéseket, kitenni azt meg helyettünk. Elnök, most pedig, ha megengedik, én is hozzászólnék a magam részéről azt kérdezem, hogy Haiti ügyében hol tartunk. Ismerjük, hogy ö, milyen ö, gondokkal rendelkeznek a haitiak, a törmelékeket nem sikerült eltakarítani a földekről, már pedig a diaszporának a tulajdonában vannak azok a földterületek. Most időnként az elnöknek az akarata érvényesül, időnként másnak az akarata, a föld tulajdonnak a kérdése teljesen tisztázatlan. Nagyon sok olyan tagállam van az unió részéből, akik még a Haiti katasztrofa előtt beruházásokat végeztek Haitiban, és aztán ezeket a földeket elkobozták tőlük. De hol tartunk most? Azt hiszem, hogy Haiti azért érdekes, mert olyan igazi állatorvosi ló, ahol mi, ö, minden ö, probléma típussal rende, ö, szembesülünk. Levin képviselőnek adnám meg a szót. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy később, később jöttem be a terembe, és nem hallottam az előadásukat. Néhány megjegyzésem lenne azonban a témát, illetően a föld kisajátítása kapcsolatosan. Én nagyon sokat foglalkoztam a halászati megállapodásokkal, az EU-nak számos halászati megállapodása van harmadik országokkal, és itt hasonló volt a helyzet a, mint a föld kisajátítással, tehát akár tenger kisajátításnak is mondhatnánk a halászat területén. Tehát itt két eh, típu, ilyen típusú kisajátításról van szó, föld és tenger. Hiszem, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindenki azt mondja, hogy ha az EU-nak nincs halászati megállapodása harmadik országokkal, mint például Guinea-Bissau-val vagy Guineával, akkor nem lehet egyáltalán a halászatot ellenőrizni, és minden tudományos értékelés arról szól, hogy a túlhalászat, nem csak a túlhalászathoz járulunk hozzá, hanem az élelmiszerbiztonságot is veszélyeztetjük. Ugye itt Kín, Kínát is megállapíthat, Kínát is megemíthetjük. Ma azt olvastam a hírekben, hogy Kínán, hogy Kínának Mauritániával van egy megállapodás a 25 évre ez azt jelenti, hogy 25 éven át 100 ezer tonna halat, halhoz fér hozzá. Az emberek feje fölött kötik az ilyen megállapodásokat, és ők azt hiszik, hogy majd Mauritániában halfeldolgozási üzemeket hoznak létre, és ez segíti az életkörülményeket is. Azonban Mauritániában a 25 évre eladta ezt a, az egész rendszert Kínának, és nem a saját fiataljainak a jövőjével foglalkozik, és nem arra gondol egy nagyon fontos nyilvános vitára van szükség, mielőtt akármihez folyamodunk ezen a területen, valamint az átláthatóságra, aztán a, az extraktív iparágakra, tehát a bánya iparágakra is gondolni kell ezen a területen is. Hasonló folyamat indult el. Én azt hiszem, hogy az átláthatósággal kapcsolatos kezdeményezések halászatban jók lennének, és hasonló dologra lenne szükség a völd kis sajátítás területén, a mezőgazdaságban való beruházások terén. Létre nyilvánosságra kellene hozni, hogy mennyi pénzt adunk ki mindenre, és hogyan lehet ezt ellenőrizni, és mi a kihatása mindennek. Köszönöm szépen, de az elnök asszony először Sommel úr a bizottság részéről következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel olvastuk ezt a tanulmányt, amely pontosan jelzi, hogy mennyire összetett kérdéskörről van szó. Kiváló a tanulmány, el kell, hogy mondjam, a pastoralizmus és a nőknek a szerepe, ez a két téma, amely hiányzik talán a tanulmányból, de ami az ellenzés érdemi részét illeti, teljes mértékben csatlakozik tudok ahhoz. Tehát, mint jeleztem, jól mutatja a tanulmány, hogy mennyire összetett kérdéskörről van szó. Szóval az Európai Bizottság már 2002 óta foglalkozik a témakörrel együttműködve a tagállamokkal egy guide-ot adtunk, egy útmutatót adtunk ki a földekre vonatkozóan 2004-ben. 2009 óta pedig újabb lendületet adtunk a munkálatainak együttműködve a tagállamokkal a FAO-val is nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, a földtartás önkéntes útmutatójával foglalkozunk együttműködve a FAO-val beruházások, magánberuházások, félig magánberuházások, közberuházások, ezek a kérdések merülnek fel, illetve a föld tulajdonnak az alapkérdése. Na most, amit kiemelnék a tanulmányból, az az egyik végkövetkezetés, nevetetesen, mennyire biztonságos a hozzáférés. Azt hiszem ez egy kulcskérdés, talán a legfontosabb. A földtulajdonnal nagyon sokat fogad, foglalkozunk az Európai Unióban, de nagyon vigyázni kell a azzal kapcsolatosan, hogy kulturális kérdésről is van szó, főleg Afrika esetében, tehát egyedi esetenken keresztül kell megvizsgálnunk a, a témát. A tavalyi évben egy projektet indítottunk el együtt értésben az Afrikai Unióval Ez arra irányul, hogy hogyan lehet a földeket támogató nemzeti politikákat kifejleszteni. Ugyanis megállapítottuk azt, hogy amennyiben a partner országokat nem vonjuk be a folyamatba, akkor nem tudunk előre lépni. Egy másik kiemelendő kérdés a civil szervezeteknek és a termelői szervezeteknek a fellépése. Ez is két olyan ö, szervezet, amely mindenképpen nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kérdést megértsük. Na most, ö, ö, fontos lenne felgyorsítani a megoldásoknak a kitalálását, írja a tanulmány. De hát sajnos sokkal bonyolultabb, sokkal összetettebb ez a kérdés, mint ahogy ez így megfogalmazódik. Gondoljunk csak vissza a történelmnek a fejleményeire, gondoljunk vissza a kap kialakítására, illetve a kap alapítóira, akik azt mondották, hogy nem kell más tenni, mint a földtulajdont visszajuttatni az embereknek. Hát nem hinném, hogy ez ilyen egyszerű kérdés, aztán gondoljunk arra, amikor e- Anglia csatlakozott az európai közösséghez. Szóval nem ennyire egyszerű a kérdés, és hát az európai közösség és az európai bizottsága maguk részéről rengeteget tettek már, sőt a legfőbb mozgató rugói voltak annak, hogy megoldásokat találjunk, de mégis ez egy rendkívül összetett folyamat, és mindenképpen a partnereknek az igényeit is meg kell tökéletesen ismernünk ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig, ha megengedik, nem is tudom, hogy kikne, kinek adjam meg, amilyen sorrendben kívánják. Köszönöm szépen a kérdéseket és az észrevételek észrevételeket, ezek is világosá tették, hogy mennyire összetett kérdéskörről van szó. Megpróbálok egyenként válaszolni az észrevételekre és kérdésekre. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy legyenek kötelező mechanizmus, vagy mi a helyzet a nem kötelező mechanizmussal. A tanulmányunkban erről is mondunk valamit, mégpedig az, hogy nagyon fontos az, hogy nem kötelező iránymutatások léteznek. Az egyik a nagybirtokszerzésre, a másik pedig eh, a FAO önkéntes iránymutatása ugyanerről a kérdéskörről. Itt eh, ha megnézzük a dokumentumokat és az ajánlások eh, mélységét, mi a FAO önkéntes iránymutatásait találjuk jobbnak, ez közelebb áll a tudományos kutatásaink eredményeihez. Ezért azt javasoljuk, hogy ezt a folyamatot erősítsük. Mit érhetünk el kötelező mechanizmussal? Az időhiány miatt nem tudtam kitérni az előadásban, de a tanulmányban kitérünk az bioüzemanyagra, illetve a megőjülő energiákra, ami egy push faktor lehet tulajdonképpen az ilyen földszerzések hátterében, és nem szólnak semmit általában ilyenkor a szociális kérdésekről, persze környezetvédelmi szempontokat e, felsorolnak ilyen esetben, de egyáltalán nincs szó arról, hogy a helyi közösségekkel konzultálnának, e, nem tudom, hogy az EU esetleg kötelező vagy e, fontos rendelkezéseket be tudná venni, fel tudná venni a már meglévő jogszabályaiba. Az európai befektetők számára konkrétan készüljenek-e valamilyen kötelező jogszabályok? Ha külföldön emberi jogokat sértenek európai vállalatok, arra már vannak rendelkezések, és zajlik egy vita is erről a kérdéskörről. Nemzetközi szinten szerintem kívánatos lenne, ha lenne, lennének kötelező jogi keretek. Másrészt számos kísérletet látunk arra, hogy nemzetközi szintű beruházásokat hogyan próbálnak szabályozni, de nem született semmilyen kötelező megállapodás. Csak a kétoldalú beruházási megállapodások léteznek, esetleg regionális megállapodások, de ezek inkább a befektetők, a beruházók jogait védik, és nem az ott élő őslakosság jogait vagy érdekeit. Én nem tudom, hogy egy kötelező megállapodás a nemzetközi szintű föld vagy földszerzésekre, hogy ez a jelenlegi stádiumban reális elképzelés De a fenntarthatósági kritériumok alkalmazása, illetve hogy felelősek legyenek az európai vállalatok a külföldi magatartásukért, emberi sértésekért, ez egy működőképes megoldás. Az ilyen landgraving vagy külföldiek földszerzése kapcsán sok minden létezik a papíron, ami a gyakorlatban nem valósul meg. A világban 2009-es tanulmányában már leszögezte azt, hogy a papíron létező projekteknek csak az egy ötödét kezdték el megvalósítani. Ezért tudunk még ilyen keveset a hatásokról. A másik oka ennek pedig az, hogy általában is kevés az adat, és csekély a transzparencia. Vannak azonban olyan megállapodások, amelyeket úgy kötnek meg, hogy a helyben élők is valamit profitáljanak ebből. A policy briefingben azt mondjuk, hogy mi is ezeknek a szerződéseknek a tartalma, azt olyan szépen kifejtjük. Tehát nem minden esetben rosszak ezek a földszerzések. A technológia transfer kérdés körében általában arra számítanak az emberek, a helyben élők, hogy lesz ilyen technológia transfer. Vannak olyan modellek, ahol a befektetők vagy beruházók a helyieket bérmunkásként vagy alkalmazzák a földön, és esetleg ott eltanulnak technológiákat, tehát beszélhetünk talán kapacitás fejlesztésről is, és talán valami fajta technológiai átadásról is, de nem tudjuk, hogy ez valóban be fog-e következni. Mi volt még? feltette valaki a kérdés, hogy mit tudunk arról, hogy kik szerzik meg ezeket a földeket. Nos, ezeknek a személyeknek vagy vállalatoknak a kilétét általában azért lehet tudni, csak egy kicsit az ismereteket, a rendelkezésre álló ismereteket, amelyeket a meglévő szerződésekkel kapcsolatosak, kicsit szisztematizálni kellene. Magyarországnak négy nagy csoportja van, az első nemzeti kormányok, ez a legritkább eh, esetek csoportja, azután eh, által különböző alapok, eh, magán, amit általában öböl menti államok alapjai, illetve magántőke befektetési alapok, valamint magánszemélyek vagy vállalatok. A Világbanki tanulmány meghatározta azt, hogy tulajdonképpen nagyobb a magán személyek aránya az ilyen beruházók körében, mint az államoké. Azt hiszem, korábban is szóltam röviden erről, de gondolom Jean-Philippe is kitér majd ezekre a kérdésekre. Situation of Haiti Haiti. Haitiról sajnos nem tudok mit mondani konkrétan. A sea grabbing kérdését is felvetették, és a halászati megállapodások kérdését. Azt hiszem, hogy kevés publicitást kapott ez a kérdéskör, és ez nagy probléma. Az előadásomban eh, szóltam azokról az önkéntes iránymutatásokról, amelyeket eh, jelenleg eh, dolgoznak ki, és az ilyen földszerzésekkel kapcsolatban mindig az a legfontosabb, hogy legyen konzultáció a helyi lakossággal. Végül a bizottság észrevételeire is szeretnék reagálni. Utaltam már én is azokra a szakpolitikai dokumentumokra, amelyekre ön is utalt. Az EU földpolitikai iránymutatása, egy nagyon komplex és hosszú dokumentum, itt több lépésben tartalmaz ajánlásokat. Nagyon komplex kérdéskörről van szó, itt ennek megfelelően ez az anyag is beszél nagyon sok mindenről, a nemek közti egyenlőség kérdéséről, a helyi sajátosságokról, csak az a baj, hogy ez nem sok reklámot kapott ez az anyag, nem nagyon propagálták beszéltünk olyanokkal, akik ezekkel az iránymutatásokkal dolgoznak, és um, megpróbáltam kideríteni, hogy hol lelhető fel ez az anyag. Hát az EU honlapjain is um, nagyon nehéz ezt megtalálni, tehát nem kapott elég promóciót ez az anyag, ez kívülállóként ez a benyomásom, uh, pedig remek ez a dokumentum, többet kellene reklámozni. Platúr következik. Köszönöm szépen! az önök nehéz kérdései, de látom, hogy jól informáltak. Azonban szeretnék tehát ne reagálni néhány kérdésre. Először is térjünk vissza a föltulajdon kérdésre. Mit tudunk ma mind erről? Azt tudjuk, hogy nagyon sok szegény országban, a szubszarai afrikai országokban a, a az embereknek informális jogaik vannak, nem formális jogaik, tehát írott jogaik. Tudjuk, hogy nagyon nehéz a különböző tényeket ellenőrizni, ellenőrizni. Az madagaszkái területeken, az öntözött területeken voltak mm, vizsgálatok, és azt összehasonlították a nagyobb területeken végzett beruházásokat a kisajátított területeken végzett területeken, de hát nem voltak az input felhasználás területén, a beruházás területén nagy különbségek más tanulmányok foglalkoznak a különböző földtulajdonjogokkal, a gyermekek, családok jogaival. Ennyit tudunk. Azt is tudjuk, hogy, hogy itt a városok körüli területek vidékről van szó nagy rész nem pedig a vidéki területekről, hogyha valaki a szegény emberek jogot kapnak. Itt elsősorban olyanok, akik elfoglalták a, föl, a földeket, és ott ö, élnek. Tehát, hogyha ezek kapnak jogot, akkor azt lát, sok esetben, hogy nem a megfelelő emberek kezében vannak ezek a jogok. Ugyanis a következő generációknak nincs lehetősége a jogok megszerzésére. Tehát ha ezt figyelembe vesszük, akkor egy másik dologról is szólni kell. Hogy ebben az informális rendszerben amelyben az emberek tudják, hogy bizonyos földek kinek a tulajdonában vannak, tehát nem titok mindez. Tehát ez kihat erre az egész informális rendszerre, és ez addig tart így, amíg az adott föld tulajdon értéke nem vonza oda a külföldi beruházót, vagy pedig az állam, állam nem teszi rá a kezét. Energia, tüzelőanyag, élelmiszer, hiány van ezekben az országokban, és a különböző az állammal párhuzamos folyamatokon keresztül lehet hozzáférni ezekhez a földekhez. Ezek a földek, amelyekkel kapcsolatosan ugye azt gondolták, hogy hát a gazdák majd dolgoznak ezeken a földeken, és az állam az, amely végül is megértette, hogy nagy hasznot húzhat ezekből a földekből, tehát a föld kisajátítja, az állam kisajátítja ezeket a földeket. Tehát maguk a gazdák nem a föld tulajdonosai, az állam sajátítja ki ezeket a földeket. Éppen ezért védtelenek a ö, paraszt közösségek, a gazdák közösségei. Ez, ez a helyzet jelenleg, amely egy egyenlőtlen ö, folyamatot alakított ki. Kán, Kína, Brazília, néhány afrikai országban olyan modell alakult ki, amely nem rossz, egy régi modell, amely biztosítja a különböző szükségletek kielégítését. Ugye sok esetben a gazdáknak nincs meg a megfelelő technológiája, és akkor azt mondják, hogy hagyják át nekik a jogokat, vagy az állam azt mondja, hogy átveszi a jogokat, és beruház, technológiát fejleszt. Ezek alapproblémák Afrikában, Latin Amerikában, például a perui platókon a legszegényebb gazdák egész egyszerűen nem férnek hitelekhez, alapvető technológiához, és így tovább. Tehát lényegében ez egy jó szerződés, úgymond, de akkor mi a probléma? A, addig jó ez a szerződés, amíg a gazdáknak is megvan a lehetősége. Utána már nem. és azt látjuk, hogy hogy egy monopólium, egy helyi monopólium áll fenn, az állam például 99 évre ö, kölcsönbe, bérbe adja a földeket, akár vagy 49 éve, vagy 99 éve, akár de ezek hosszú-hosszú időszakokat jelentenek, és nincs más lehetősége a gazdáknak. Éppen ezért van szükség a monitoringra, ezért van szükség az átláthatóságra, a, a bejegyzésre, hogy tudják az emberek, hogy miről van szó, és hogyha jogsérelem éri őket, akkor feléphessenek. Volt egy kérdés azzal kapcsolatosan, hogy a gazdák tulajdonát védjük, hogy a gazdák eszközeit védjük. De mit értünk a földön? Ha megnézzük Mali, Mali térségét, ahol gyapott termelés folyik. Nagyon-nagyon-nagyon sok nehézségük van, mert a, a föld a talaj is elhasználódott már, tönkretették a, a talajt. A kínaiak felajánlották, hogy segítenek Maliban, mert az állam, a kormány semmit nem tesz. Az Európai Unió miért nem próbál meg ebbe a képbe valahogy bele integrálódni? Tudjuk, hogy mi nem működik már ebben a modellban. Az Európai Unió arról döntött, hogy ugye egy költségvetési segélyprogrammal hozzájárul ehhez a folyamathoz, de természetesen feltételekhez köti. Miért nem integrálódik más módon ő például azt mondaná, hogy támogatunk benneteket, természetesen feltételekhez közben, kötve külföldi vállalatokkal megegyezne, és bátorítaná a kis gazdák munkáját. Ugye itt ugye nagyon nagy az adományozók közössége disziplinára van szükség, elsősorban az, a, a mezőgazdaságban. Haitival kapcsolatosan én sem tudok sokat elmondani, de azért, ha, ha jól megítélem, akkor azt látom, hogy vannak ö, olyan ö, földtulajdonok, amelyek a, a, az elnöki földtulajdonok, mert az állam az, amely a tulajdonos, azt tudjuk, hogy ez egy nagyon sebezhető helyzet, és az állam manipulálja a gazdákat. Ugye az államnak érdekei vannak a földtulajdonban, ugyanis a föld érték, ezt az állam is tudja, hát védenie kellene a gazdáit. Tehát ahogy mondtam, itt inf- a formális tulajdoni jog nem igazán létezik, pedig erre szükség van, csak így lehet az embereket megvédeni a saját államuktól. Én én most már tudom, hogy az az alapvető probléma, hogy hogyan lehet a gazdákat a saját államukkal szemben megvédeni. Most a kérdés, tehát ez a, a, a, a, a sea grabbing, tehát a föld kisajátítás mintjájára, a tenger kisajátítás a halászatban teljesen érthető, és értem is ezt a párhuzamot. Ugye a ö, föld bérbeadása, az bérbeadás, az nem tulajdont jelent. De Brazília, nem Sierra Leone, nem Mali, más a helyzet Kínában is, és európaiaknak, nekünk, nekünk valamit kell tennünk ezen a területen. És akkor itt be is fejezném. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt az eszmecserét. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra, Voilà, sans perdre de temps, nous allons... További időveszteség nélkül hagyterünk át a következő napi rendi pontunkra, az unió jövőbeli finanszírozására. A Súrbizottságnak a bizottságáról jelentésére van szó a következő időperiódusban. A tavalyi évben feladatként kapta a parlament, hogy vizsgálja meg az intézmény közi szempontból ezt a kérdést. A múlt hónapban a súre különleges bizottság, adhok bizottság szavazott erről a munkálatról, a végleges jelentésről, amelyet két héttel ezelőtt hagyott a plenáris ülés. Kettő szakértője van a témának, tíz benne, aki nincs itt a körünkben a mai napot, és a másik pedig Charles Görenc. Sajnos a DV javaslatait a súre bizottság nem nem fogadta be a végleges jelentésben, mégis a Sulai Szabbizottság egy külön fejezetet szentelt a fejlesztésnek. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos kérdéskör, éppen ezért ezzel foglalkoznunk kell. A javaslatot a bizottság pedig a költségvetéssel kapcsolatosan június 30-án teszi közre a több éves pénzügyi keret, a 2014-től 20-ig terjedő pénzügyi kerete gondolunk itt. Nagyon örülök annak, hogy a Sure Szakbizottság csak mint az árnyékjelentéstevők. Itt egy helyesírási hiba van a név, neveknél, ez javítandó, tehát itt Gariga Polero úr is ezzel a kérdéssel foglalkozott, és ezzel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy fontos az, hogy ők is beszélnek a témáról, illetve a képviselőink is, és és Gerget Tável adnám meg a szót. Elnézést, megpróbáltam helyesen kéteni nevét, de nem volt pontosan leírva itt nekem. Semmi gond, asszonyom, semmi gond, asszonyom mindannyian ebben a parlamentben nagyon fura nevekkel rendelkezünk, úgyhogy egy helyes, egy kiejtési hiba semmi gondot nem okozhat. Először is a DEVE szakbizottságnak köszönetet szeretnék mondani, mert hogy meghívtak arra ahhoz, hogy elmondjam, hogy milyen típusú munkát végzett a Súre adhok bizottság és most lehetőségünk nyílik ezen kívül egy kis eszmecserélés is folytatni önökkel. Nagyon örülök ennek a legtöbb szakbizottság és a legtöbb frakció sem elégedett ezzel a jelentés, amelyet készítettünk, gondolom ez önök esetében is így van. Ezt én értem, de mégis arra törekedtünk, hogy olyan jelentést készítsünk, amelyet azért a többség jóvá tud hagyni, tehát a szakbizottságokra gondolok egy tekintetben, és a frakciókra, ami azt eredményezte, ez a konszenzuális megoldás, hogy bizonyos dolgokról le kellett, hogy mondjunk, azért, hogy egy általános megállapodásra tudjunk jutni. Azt hiszem, ez így logikus. A DEVE szakbizottság a SURE szakbizottságnak el juttatta a saját véleményét, de hát sajnos nem tudtuk valamennyi észrevételüket és javaslatukat beépíteni a jelentésünkben. De mégis mi egy stratégiát kívántunk, egy általános stratégiát kívántunk felvázolni, amely jól mutatja azt, hogy a pénzügyi többéves kitekintése az Európai Uniónak milyen formát és tartalmat öltsön. A jelentés. A pénzügyi perspektívákat célozta meg, és nem bocsátkoztunk a teljes részletekbe, mert világos az, hogy a pénzügyi válság kapcsán ezernyi téma van a porondon, és hát egy sor olyan téma is, amelyre nem volt felhatalmazása, mármint az való foglalkozása, nem volt felhatalmazása a Súre szakbizottságnak. Ezzel együtt megpróbáltuk amennyire csak lehetséges figyelembe az észrevételeket, még akkor is, ha nem tudtuk mindegyiket beépíteni, figyelembe vettük őket. Összefoglalóan mit is tudok mondani a jelentése kapcsolatosan? A fejlesztéssel kapcsolatban is, és általában véve is azt tudom megmondani, elmondani, hogy a negyedik fejezet egy krónikus finanszírozási hiányban szenved, egy alulfinanszírozottságban, de ez áll sajnos az európai költségvetés mindegyik fejezetére, de különösen így van ez a négyes fejezet tekintetében, tehát, mint tudják, az Európai Unió még globális szereplő. Ez egy teljesen visszatérő, ismétlődő alulfinanszírozás, amely mindenképpen aggasztó. Na most, ha leginkább nem a bizottságnak, hanem a tanácsnak irá, címezzük az üzenetünket a rugalmassággal kapcsolatosan. Nem, az, hogy nem, nem arról van hogy nem létezik rugalmasság, de senki sem kívánja kiaknázni a rugalmasságnak a lehetőségeit, és nem kíván szembe nézni az igazi problémákkal. Nagyon gyakran, teljes mértékben hiányzik az előrelátás, többek között a katasztrófáknak a kezelésében, amelyek bekövetkezhetnek, akármit is tegyünk. A felemelkedő országok olyan szükségletekkel szembesülnek, amelyek nem azonosak a tíz éven ezelőttiekkel. Éppen ezért mi azt mondjuk, hogy az Európai Bizottság és a tanács is köteles lenne a rendelkezésre álló már létező rugalmassági eszközöket kiaknázni. Több pénzt akarunk, de főként nem is erről van szó, hanem nagyobb mozgásteret szeretnénk elérni olyan forrásokkal kapcsolatosan, amelyek nem közvetlenül épülnek be a költségvetésbe. Ez az általános kerete a mi elvárásainknak, ezt fogalmaztuk meg, ami a szegénység elleni fellépést illeti. 2015 egy olyan év, amely itt van már, és nem fogjuk addigra tudni teljesíteni a milleniumi célkitűzéseket, ez már egyértelmű. Mi hiányzik? A pénz. a 0,7 os célkitűzést. Ezt kellene érvényesíteni, ezt igényeljük. Tehát több forrás igénylünk azért, hogy eleget tudjunk tenni a kötelezettség vállalásainak. Máskülönben jelzem, hogy a kötelezettségvállalásokat nem mi, hanem a tanács és a bizottság vállalta, tehát a 27-ek, és éppen ezért követeljük meg azt, hogy ők be is tartsák ezt. Jó, hát nekünk is megvan ebben a saját szerepkörünk a Kopenhága és a Cancuni célkitűzéseket is továbbá érvényesíteni kell. Azt kérjük, hogy az Európai Fejlesztési Alapnak a tevékenysége is, mint ahogy azt a történelmi elhivatottsága is alátámasza, érvényesüljön. Azt szeretnénk ezen kívül, hogy sokkal több alternatív megoldásokat kínáljon a felmemelkedő országokkal való együttműködésben. Ezt igényeljük a bizottságtól. Arra van szükség, hogy új eszköz álljon a rendelkezésünkre, a fejlesztési hivatalos támogatásokon túli eszközökre gondolunk. Például arra, hogy a kölcs hogyan tudnánk jobban érvényesíteni a kölcsönös érdekeltségünket a fejlődő, illetve a fejlemelkedő országokkal. Humanitárius segélyekre gondolhatunk itt többek között. Persze aláhúzzuk azt is, hogy a humanitárius segélyezés mennyire kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. De, de itt is jelezzük azt, hogy, és a jelentés is ezt magába foglalja, mennyire alul finanszírozott a humanitárius segélyezés azt mondjuk, hogy mindezen politikák, szakpolitikák, közpolitikák rendkívül fontosak, és a forrásokat meg kell teremteni hozzájuk. Pénz nélkül nem működik a dolog. Ami a pénzügyi kitekintést és a pénzügyi innovációt illeti, azt gondolom, hogy sokkal konkrétabbnak kell lennünk a fellépésünkben. Tudom, hogy az önök véleménye, a DV szakbizottságnak a véleménye nem esett egybe a súre többségének a véleményével, többek között a saját források tekintetében és a pénzügyi tranzakcióknak a megadóztatásával kapcsolatosan. mi nem mondtuk azt, hogy ezt a forrást a milleniumi célokra kell, illetve intézményekre kell ö, szánni. Nem, mi azt mondjuk, hogy ö, a Európai Uniónak számtalan felelősségköre van a különböző közpolitikák tekintetében. Ezek között ott van a DEVE szakpolitika is, a fejlesztési szakpolitika, de világos az, hogy ö, akkor, amikor különböző természeti katasztrófák következnek be, akkor ennek a kedvez, idézőjelben a, a kedvezményezetje a fejlesztési politika is lesz, mert hogy több forrás kap ennek a jogcímnek a révén, de Erről csak most ennyit tudok mondani. Ha további kérdések vannak, akkor állok a rendelkezésükre, biztos vagyok benne, hogy Görensz úr további kérdéseket fog hozzánk intézni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, meg is adom a szót egyből Görensz úrnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy reagáljak az egyik utolsó mondatára a kolléganőnknek. Nos, Hát én itt most gyakorlatilag a kis sekrestés vagyok, és nem vagyok maga a pap, mert hogy a pap a kollégánk, Bermán képviselő, és hát ha ö, megengedik, akkor én csak kis sekrestéként fogok hozzászólni Bermán kollega helyett, és remélem, hogy amennyiben visszamondják azt, amit én most itt elmondok, tehát visszamondják neki azt, amit én most elmondok, azt hülyen teszik meg a kedves kollégák. Na most, hogy a Sure szakbizottság hogyan kezelte a déve véleményét, hát ezzel kapcsolatosan azt mondhatnám, hogy sokan rosszabbul jártak, mint a mi szakbizottságunk. Valóban egy sor dolgot nem emeltek be a Súrás szakbizottságban a végleges véleménynek, de számos más szakbizottság esetében is ugyanez történt, és ha nem szó szerint emelték meg a be a mi javaslatunk egy részét sem, ez nem egy diszkriminatív bánásmódnak volt a következménye, hanem a Súrja Szakbizottság ilyen módon lépett fel teljesen következetesen, az a szakbizottság, mármint a Súre, amelynek jó magam is póttagja vagyok. A kötelezettségvállalásoknak a betartása, a millimé céloknak az érvényesítése az Európai Fejlesztés Alapnak a költségvetésbe való beépítése, a támogatások hatékonyságnak a kérdése a Párizsi nyilatkozattal összhangban. Ezek mind olyan szempontok, amelyek előzetesen is már jeleztük, hogy kívánjuk felvetni a véleményünknek a megfogalmazásánál. És ezen kívül ott van még egy további szempont, ez az addicionalitásnak a szempontja. A éghajlatváltozás enyhítésének az eljárása felüldő országokban, ez egy olyan témakör, amelyel kapcsolatosan mi mondottuk azt, mármint a Déves Szakbizottság, hogy ezeket a forrásokat egy alapba kellene bevinni, és ez addicionális forrásként kellene, hogy lehívható legyen. Jeleztük, hogy a felemelkedő országoknak a gazdaságait is támogatni kell. Ez is bekerült szépen nagyon hűségesen a Súre szakbizottsági jelentésbe akárcsak az, hogy az ennem költött pénzeknek a felhasználása hogyan történjen. Tehát nem tudom, hogy tíz kollégám egyet értene mindezzel, és esetleg sikorúbban fogalmazna, mint jó magam a Súre szakbizottsági jelentés témájában. De én azt mondanám a magam részéről, hogy meghallották a hangja, hangunkat, és figyelembe vették a véleményünket. Nem Nemrégiben beszélgettünk arról, hogy a humanitárius segélyezés hogyan alakuljon. A ülésünkön is foglalkoztunk ezzel, a katasztrófáknak a hatásával, egyre nagyobb és több a katasztrófáknak a hatása, és az Európai Uniót fel kell készíteni arra, hogy az ilyenfajta katasztrófákra reagálni tudjon. Kiemeltük a humanitárius segélynek a semlegességét. Habár a semlegesség szó nem a legmegfelelő, inkább azt mondanám, hogy részrehajlás nélküli kell, hogy legyen a ö, fellépés, mert Kadafi típusú szörnyűséges diktatorokkal szemben az ember ö, nem lehet semleges, meg kell próbálni ugyanakkor ö, úgy fellépni, hogy részre hajlás nélküliek vagyunk. Kadif egy szörnyűséges, egy iszonyatos figura, de ezzel együtt a humanitás segélyezés esetében fel kell tudnunk lépni a kellő keretek között. Tehát amennyiben még, még itt lehet valamit tenni, akkor azt javasolnám, hogy ennek szellem tovább a dolgokat. Egy további áflátos észrevételem a központi közpolitikáknak a szegmentálásával kapcsolatos. Arra gondolok, hogy a problémákat holisztikusan kell megközelíteni, következetes szellemben, de ugyanakkor a saját struktúráltságukban. Azt hiszem, hogy ezt érdemes volt kiemelni, a 0,7%-ról hallottunk, ez nagyon fontos dolog, az Európai Fejlesztési Alapnak a költségvetésbe való beépítése, ez is egy lényeges dolog. 13.30-kor a Költségvetési Szakbizottságban Lamász úr szakbizottsági elnök a budget szakbizottságban kiemelte azt, hogy mennyire nagy az általános kísértés a tagállamok részéről. Arra vonatkozóan, hogy a politikáikat mérlegen kívüli vizekre vigyék. Tehát gyakorlatilag a költségvetésen kívül, az közösségi költségvetésen kívül járjanak el, és Például az éghajlatváltozás keretében is ez történik, amennyiben felüldőket érint, és akkor így módon kibújnak a tagállamok az ellenőrzés alól, mert az ilyen forrásoknak a felhasználását senki nem ellenőrzi, se az Európai Parlament, sem a tagállami parlament, és így tovább. Szóval egy biztos, hogy az Európai Fejlesztési Alapnak a működése egészen másként alakulna, amennyiben beépítésre kerülne, beépítenénk az európai általános költségvetésben, mert hogy annak nem része. Na, e, mindezek alapján azt mondhatom, hogy túl sok nagy újdonságot én most nem mondottam, picit mm, havazom, hogy most ö, azt mondjam, hogy banálisak, vagy eredetiek mégis valamennyire ezek a gondolatok? Nem, inkább azt mondanám, hogy banálisak, tehát igazán kritika tárgyát nem képezhetik. Tehát még akkor is, hogyha inkább úgy fogalmaznak, hogy banálisak és nem eredet. De hát az banális vagy, vagy eredeti, ö, egyesek azt mondták, hogy gyakorlatilag itten ö, egyik át tud folyni a másikba, mert hogy az eredeti gondolat, amennyiben eltéred, akkor már banálisá válik. Gyakorlatilag mi mit csinálunk? Nem teszünk más, mint mantraként ismételjük azt, hogy mit kellene tenni, és mit kellene a bizottságnak tennie. Azt hiszem, hogy tökéletesen betöltöttük a saját szerepünket, ismételtük mindazt, amit látni szerettünk volna, és ezek meg volt azért a hatása, hagyd mondjak köszönetet a Súre szakbizottság képviselőasszonyának, és azt hiszem, hogy azt mondhatom, hogy ugyanazon, az ugyanazon hullámhozon vagyunk. Mással kívántam befejezni a hozzászólásomat, de mégis visszatérek az eredeti gondolatomhoz. Hagy örüljünk annak, hogy a fedezési együttműködés mekkora támogatást élvez a többi szakbizottságban, többek között a Költségvetési Szakbizottságban és a Súre Szakbizottságban. Ez önmagából nem volt, önmagában nem volt eleve értetendő, nem volt abóvó egy magától érthetődő dolog, de mint hogy bekövetkezett, nagyon üdvözlöm ezt. Elnök, köszönöm szépen, még marad 8 percünk, hagyj adja meg Keller képviselősönnek, az ott utána pedig az Európai Bizottságnak. Köszönöm szépen. Én valóban egy kicsit kritikusabb véleményt képviselek, talán meg kicsit túl ambiciózus vagyok. Sajnálatosnak tartom azt, hogy egyik eh, módosításunkat se fogadták el. Eh, van egy fejezet a Sure jelentésben, kimondottan fejlesztési kérdésekről. Jó, alapvetően ugyanazt mondják, mint mi, 0,7% stb., de ezek az általános dolgok. Eh, ehhez nem lenne szükség egy szakbizottsági véleményre, hogyha csak a legáltalánosabb megállapotásokat tartalmaz egy jelentés. Ez tehát sajnálatos és többi szakbizottság is ugyanígy járt, az ő észrevételeiket sem vették figyelembe. Van egy általános problémánk is ezzel a jelentéssel. A DEVE szakbizottság véleménye tulajdonképpen a legfontosabb eszköz ahhoz, hogy a fejlesztési kérdéseket figyelembe vegyék más területen is, akár a halászat, vagy sok más területen is, megpróbáljuk a fejlesztési szempontokat belevinni más szakbizottságok jelentéseiben, és ezt most egyszerűen figyelmen kívül hagyták. Ez most nem olyan, mint hogyha egyéni módosító indítványokat nyújtanánk be, és aztán veszítenénk. Itt az egész szakbizottság ott áll a mi módosító indítványaink mögött, és hát elvártuk volna, hogy ennek van valamilyen hatása vagy eredménye, amikor, vagy befolyásoljuk ezzel az illetékes szakbizottságban a szavazást láttuk azt, hogy mi politikákban koherenciára törekszünk, és így fogalmaztuk meg a módosítóinkat. Nem tudom, hogy mi okozta ezt, ez egy általános vitát igényelne, mert hogyha nem használják fel az ilyen véleményt, akkor mire jó ez? Talán szájkolnunk kellene, vagy utasítsuk el akkor, hogy bármit is, hogy mi is véleményt készítsünk, ha abból úgyse vesznek semmit figyelembe. De azt hiszem, hogy ezt még így eddig senki nem fogalmazta meg. Ami a több éves pénzügyi keret kérdését illeti, ez, ez ez adottság, ezt el kell fogadnunk, de azért nagyon oda kell figyelnünk a részletes javaslatokra, amelyekkel majd remélhetőleg hamarosan előáll a bizottság. Ezeket tüzetesen meg kell vizsgálnunk, és nem, nem csak a negyedik fejezetet, ahol a, ugye, a fejlesztés eh, a címe a fejezetnek, hanem a többi területen is, eh, amelyek sokszor összefüggenek a fejlesztéssel ilyen az költségvetés, például nem szabad költöknézőnek lennünk, és a más területek fejlesztési érintettségével is foglalkoznunk kell. Köszönöm szépen, mielőtt megadnám a szót az Európai Bizottságnak, hagyja meg a szót saját magamnak a végtermék azt hiszem, hogy valóban jó, de az is tény, hogy nem vették figyelembe a véleményeinket, a véleményünket, és a e tekintetben csatlakozom Franciszka Keller szavaihoz, mert gyakorlatilag ez azt sugalja, hogy semmire nem szolgált az, amit tettünk. Úgyhogy én azt javaslom, hogy gondoljuk tovább, gondoljuk végig, hogy mit tehetünk azért, hogy a mi munkánkat figyelembe vegyék, hogy hallják hangunkat, mert ezt nem lehet így tovább folytatni, nem lehet, hogy mi legyünk mindig a szerencsétlen bárány, szerepében. Most, hogy szót kaptam, visszatérek elnöki szerepembe, és megadom a szót a bizottság képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság teljes mértékben összhangban vannak, van a jelentés következtetésével, ha nem is témában teljesen újszerű a megfogalmazása a jelentésnek, mégis azt mondhatom, hogy a józan ész inspirálta, és konkrétan nagyon tökéletesen fogalmazta azokat az alapelveket, amelyeknek a mentén felül kell vizsgálni az együttműködési eszközrendszert. Ezen a szakbizottság, Európai Bizottság már dolgozik is, és ennek keretében kell tovább gondolnunk, hogy a jelenleg eszközeket hogyan hasznosítjuk, és az új eszközöket hogyan építjük ki. Hogy reagáljak a képviselők által elmondottakra? Az első célunk az, hogy a négyes fejezetnek az egységes szellemét megőrizzük, azért, hogy az Európai Bizottság képes legyen arra, hogy a a challenge a kihívásoknak eleget tegyen, úgy, ahogy azt kötelezővé teszi a Lisszaboni szerződés. Ez az első dolog. A második dolog pedig az addicionalitása a forrásoknak teljes mértékben osztjuk a véleményüket e tekintetben. Nélkülözhetetlen nagyon szoros együttműködés e tekintetben az új prioritások és a forrásoknak az összhangját meg kell teremteni. Nem szabad, hogy veszélybe sodorjuk a már létező több éves terveket, programokat, amelyek már futnak jelenleg. A szegénység elleni harc, ez egy valóban a kulcskérdés, ez a kulcskérdés, ez képezi az alapját az összes jelenlegi eszköznek, ezt meg kell erősíteni, és ennek keretében kell, hogy érvényesítsük a 0,7%-os célkitűzést. Azaz felhívjuk a tagállamokat, hogy a célkitűzés mellett álljanak ki, valósítsák meg, ugyanakkor reálisan kell, hogy lássuk a, lássuk a dolgokat, ami a milleniumi célkitűzéseket és a 2015-ös határidőt jelenti. Ami pedig a Párizsi nyilatkozatot, az Akrai nyilatkozatot illeti, az apuszáni idei év végén tartandó csúcsértekezetet illeti, realistáknak kell lennünk, minden célkitűzést nem fogunk tudni megvalósítani a segély hatékonysága tekintetében, de a lehető legjobban kell ö, érvényesítünk a jelenleg létező eszközeinket, különösen az európai felítés alapon. Ami pedig a együttes programozás, programkészítést illeti a tagállamok és a bizottság, illetve az Európai Bizottsági Együttműködésben, e tekintetben az Európai Bizottság konkrét javaslatokat fog hamarosan majd tenni. Osztjuk a jelentés azon következtetését, hogy az európai különösen nagy felelősségi, Európai Unió különösen nagy felelősségi ö, körrel bír, többek között a szomszédsági politika tekintetében is, a nemzetközi, illetve a, a teljes kormányzás, irányítás tekintetében, az emberi jogok érvényesüle tekintetében. Mindenképpen ezen a téren tovább kell lépnünk, és meg kell erősítenünk az eddig megfogalmazott tételeket. Hogy milyen hozzáadott érteket tud hozni az Unió, egyetértünk a következtetéseikkel, nevezetesen a szomszédságpolitikánkban, a bővítési politikákban, ezt mi pontosan érvényesítettük és fogjuk is, és a közösségi fellépés nem csak, hogy mennyiségi fellép, szemléletű kell, hogy legyen, hanem politikai tartalmú is. Különösen a békefenntartás, a stabilitás fenntartása tekintetében, a szabad ember, emberek szabad mozgása tekintetében, a tőke mozgása tekintetében. Tehát nem csak mennyiségi, hanem leginkább minőségének is kell, hogy legyen a politikánk. Az Európai Bizottság továbbá támogatja a jelentésnek azon kitételét is, hogy a költségvetési rugalmasságot fokozni kell a korábbi képviselők, hozzász, illetve a képviselők hozzászólásából is kiderült, valóban arra van szükség, hogy a fellépésnek a terhét nem szabad, hogy csak a bizottság viselje a vállán, gondoljunk itt a migrációs eseményekre, mindenek előtt például ez a jelenség az Európai Unió belső politikáit is érinti, ami a negyedik fejezetet illeti. Rugalmasságra van szükség valóban, de korlátok között azért, hogy az előre láthatóságot ne kérdőjelezzük meg. A több éves kitekintés, költségvetési kitekintésnek az előre láthatáságát mindenképpen biztosítani kell. Ami pedig az instrumentumoknak, az eszközöknek a rugalmasságát illeti, és itt gondolok az előcsatlakozási alapra, erre egy külön költségvetési forrás létezik, azért, hogy így módon is tudjuk díjazni azon előre lépéseket, amely egyes országok elkönyvelhetnek, szemben esetleg más országokkal. Mindez persze oda is vezethet, hogy adott esetben átcsoportosítások is történnek a különböző országok között, azon országok esetében, amelyek nem érnék el a kellő eredményeket. Ha még kapok 30 másodpercet, köszönöm szépen, elnök asszony, akkor a partnerségi eszközökre is hagyj térjek vissza, e, e, kapcsolatosan a felmerült országok kérdés körében az Európai Bizottság már most tudja jelezni, hogy sokkal szélesebb lesz a merítési alap, mint jelenleg, tehát ez egy olyan prioritást, amely belekerült a jelenlegi instrumentumnak a felülvizsgálatába. Nagyra értékeltem mindaz, ami elhangzott, nagyon röviden. Én kevésbé ö, negatív ö, lennék, mint Franciska Keller. A Sura Bizottságban nagyon sok mindent átvettünk. A bizottság jelentéséből. Azt hiszem, hogy a mi bizottságunk meghallgatta az Európai Bizottság is a jelentésünk kapcsán, és mindaz, amit az utóbbi években elmondtunk, átkerült a bizottsághoz. Én nem akarok most semmiféle sztrájkot indítani bizonyos pontokkal kapcsolatosan, viszont vannak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban jó lenne egy sztrájkot kezdeményezni, esetleg már most is sztrájkolunk, ahogy, kin, ahogy itt körben nézek, mert itt, itt van Keller asszony, jó magam, és nem a többi képviselő nincs itt. Azt hiszem, hogy ez így nem, nem, ez nem komoly. Minden jobbra-balra mindig új jogokat akarunk mindenhol, aztán itt senki nincs itt végül. Sőt, én azt mondhatnám, hogy dühös vagyok a jelenlegi helyzet miatt. És ezt már itt nem lehet szép szavakkal elütni. Nem tudom akkor, hogyha befejezné, igen, igen, mindössze egy percben, hogyha megengedi elnök asszony. Ahogy Görenc úr is mondta, igen, hát ténylegesen a jelentésben átvettük a nagy prioritásokat, a stratégiai irányvonalakat, ahogy ezt a bizottság is kérte. Semmiféle új véleményt nem csatoltunk a jelentéshez. És természetesen, amikor felvetettem ezt a kérdést, akkor ez arról is szólt, hogy mire szolgál mindaz, amit átvettünk a jelentésben. A kollégám, a kolléganőm azt mondta, hogy nem vettük figyelembe a módosító indítványokat. Azt hiszem 41 vagy 41 néhány módosító volt, ezeket megpróbáltam átvenni, és kompromisszumos módosítókba próbáltam bevenni őket. Természetesen a kompromisszum már nem ugyanaz a módosító, amelyet beterjesztettek a ö, képviselők. De természetesen ez így előfordul, ez más kollégával is előfordul. Hát ez a ö, ö, játék része, egyesek vesztenek, mások nyernek. Azt hiszem, hogy nagyon sok ambíciónk volt a jelentés elkészítésével, támogatást kaptunk minden frakciótól, a liberálisoktól, a néppártól, és így tovább. Azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk. Elnök asszony, holnap folytatjuk a koordinátorokkal 9 órakor, a többiekkel 10 órakor. Mindenkinek kellemes estét kívánok!